Percy, eh bonjour! Jó napot kívánok! Mindenek előtt szokás szerint emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ülésünket közvetítjük és interneten sugározzuk. A napirendünk első pontja az elnök közleményei. A tegnapi koordinátorülést követően közlöm tehát, hogy ezeket elfogadottnak tekintjük, ha nincsenek kifogások, mégpedig egyrésztről az Európai Parlament székhelyének elhelyezkedését illetően saját kezdeményezésű jelentés címét illetően egyetértés alakult ki, tehát saját kezdeményezésű jelentés az Európai Parlament székhelyének elhelyezkedését illetően ez a cím elvi megállapodás született azt illetően, hogy az ECR és a zöldek kapják ezt a jelentést. Cox és Hefner nevei merültek fel jelentéstevőként, de szükség van itt az elnökök értekezletének egyetértésére. Tessék, uram! Yes, I do have a point of igen, valóban ügyrendi észrevételem van. Említett, hogy webstreammel közvetítik az ülésünket, ez csak akkor lehet hatékony, hogyha csak egy mikrofon van bekapcsolva a hozzászólói. Korábban már panaszkodtam a webstreaming módszerei miatt, és most a végére jártam. Tehát, hogyha én próbálok hozzászólni, és önnél is ég a mikrofon, akkor a kamera nem tudja, hogy hová kéne néznie, tehát önt fogja közvetíteni. És az én szavaim az ön szájából szólnak majd, és lehet, hogy ez önnek nem fog tetszeni. Köszönöm. La ringrazio, la ringrazio. Köszönöm. Hát ez vitathatatlan. Ugye azt kell nézni, hogy hosszú távon látnak-e minket, vagy sem ezen közvetítések alkalmával. Minden esetre tudomásul vettem az észrevételét, és nézzük meg most a közlemények második pontját. Berlinnel kapcsolatos ez a dátumok módosításának engedélyezése. Ez eredetileg február 14-15 volt, de azokon a napokon Berlinben nincsen parlamenti ülés, tehát azt kértük, hogy a találkozót halasszuk el március 19-20-ra. Ezt az új kérelmet az elnökök értekezletének még meg kell vizsgálnia, mert a korábbi dátumokat már jóvá hagyták, de azt hiszem, hogy nem lesznek ezzel nehézségek. A delegáció tagjai lesznek az elnök, valamint hét tag, két néppárti, két szocialista, és aztán meg kell határozni még a többi frakció képviselői közül, hogy ki vesz részt. Ami a saját véleményemet illeti a statisztikákkal kapcsolatosan, a demográfiai statisztikákkal kapcsolatosan, mivel mostanáig nem sikerült egyetértésre jutnunk, ami lehetővé tenni, hogy szavazzunk a kompromisszumos módosítóval kapcsolatban egy nagyon fontos pontot illetően, azt hiszem, hogy ma délelőtt nem tudunk erről szavazni, de talán még egyszer vitázhatunk a problémákról ezzel kapcsolatban. Aztán egy engedélyezési kérelmet fogalmazunk meg egy saját kezdeményezésű jelentés tárgyában egy új állam csatlakozását illetően, amely egy tagállamból való kiválással született meg. Ha nincsen kifogás ezekkel kapcsolatban, akkor át is térhetünk a következő két pont vitájára a politikai pártok és politikai alapítványok alapszabályzata és finanszírozása. Itt Giannakau asszonya jelentéstevő, valamint a rendelet módosításáról is szó van itt, az európai politikai pártok finanszírozására vonatkozóan, amelynek jelentéstevője Guerrero kolléga. Most részletesebben tudunk a Janakao jelentés tervezetről vitázni, melyet Janakao asszony november 26-án már bemutatott, és ez most valamennyi hivatalos nyelven rendelkezésre áll. Ami pedig a költségvetési rendeletet illeti, a költségvetési szakbizottsági az, ér, az érdemi rész, de mi véleményt adunk itt. Kérem tehát, hogy Janako asszony mutassa be a jelentését. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επισημάνατε και ο Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon helyesen mondta, hogy egy első vitát tartottunk a bizottságunkban. Egyébként ez még a Költségvetési Bizottság előtti előterjesztés előtt történt, Felvettük a kapcsolatot az életékes biztossal, továbbá a tanács tagjaival, illetve tartottunk egy egyeztetést, amelynek során a jelentéstevővel a Költségvetési Bizottság részéről megbeszéltük a kérdést, illetve ott volt a bizottság és a tanács képviselője is. És ezek a találkozók rámutattak arra, hogy merre találhatunk konszenzust, amely mindenkinek megfelel. Hogy hogy az új ír elnökség alatt arra számítunk, hogy folytatódik majd az egyeztetés, illetve a vita. Talán szükségtelen is mondanom, hogy az Európai Unión belül az Európai Demokrata Pártnak a fejlődése, amely már létezik, egy olyan státusz keretében történhet, amely egyelőre még nem hivatalos az unió szintjén, és legalábbis egy képviselővel rendelkezik ez a párt, anélkül, hogy a parlament finanszírozna. És Sefkovics biztos figyelemmel követte a jelentésemet, illetve a finanszírozási lehetőségeket, és nyomon követte a pártnak a finanszírozásával ő is foglalkozott, úgyhogy megkívánom jegyezni, hogy ezzel a jelentéssel, illetve elnézést, a bizottság által javasolt rendelet keretében ez a párt, illetve pártok az európai jog keretében működhetnének, és ez lenne a jogállásuk. A rendelet egyébként ezt még nem tartalmazza, hanem a tagállamok határozhatják meg majd, ahol ezek a, az érintett pártok működnek, vagy létrejönnek. Szeretném azt is egyértelművé tenni, hogy ez a jelentés a pártok számára nem igényelne plusz pénzeket, forrásokat, tehát ezt világosan látni kell, nehogy félreértsük egymást. Különösen a média szempontjából fontos ez, mert a média nagyon szorosan követi ezeket a fejleményeket. Tehát a pártok elismerésének, a hivatalossá válásának a feltételei egyértelműek. Attól lesz valaki európai párt, hogy a tagállamok negyedét tömöríti magában, és világos lesz a megkülönböztetés a nemzeti parlamenti képviselet, illetve az Európai Parlamentben való képviselet között. Nemzeti szinten léteznek különböző pártok, és azoknak lehetnek független képviselői, akik szintén az európai eh, pártok kötelékébe is tartozhatnak. Ezzel kapcsolatban nekem nincsen ellenvetésem a demokratikus struktúra részeit képezik ezek a pártok, és az európai elvek, illetve az értékek mentén működhetnek. Ami pedig a különböző politikai intézményeket illeti, megfelelő jogállást kapnának a rendelet keretében ezek a szervezetek, és nemzeti szinten a nemzeti jog szabályozná a működésüket, a finanszírozáshoz viszont legalább egy képviselővel kell rendelkezniük az Európai Parlamentben. Tehát ahhoz, hogy európai pártként ismerjék el őket, és ez a finanszírozásra is érvényes, minimum egy megválasztott képviselővel kell rendelkezniük az Európai Parlamentben belső szervezet szempontjából, illetve a költségtérítések szempontjából esélyegyenlőséget kell biztosítani. Nem lesz kötelező százalék, de az alapelvet érvényesíteniük kell. És az Európai Parlament évente állapítaná meg, hogy melyek az európai pártok, illetve az intézményekkel együtt megvizsgálná, hogy a kritériumok teljesültek-e és ennek alapján venné fel őket a parlamentnél, a pártok jegyzékébe. És magánszemély vagy jogi személy is panaszsal fordulhat az Európai Parlamenthez majd a tervek szerint, amelyben megkérdőjelezheti az európai pártoknak a pártságát, illetve a jogállását. Az úgynevezett három bölcs, aki képviselni a három intézményt, a bizottságot, a tanácsot, illetve a parlamentet ítélni még ezeket a kérdéseket. A javaslatom az AFKó bizottság, amely az AFKO bizottság véleményét irányozza elő. Tehát egyrészt egy kompromisszumot kell találni, amelybe az tartozna, hogy lenne egy bölcsek bizottság, egy bölcsek köre, és ez meghallgatásokat szervezne, illetve különböző ügyekben véleményt alkotna és közölne, valamint egy végleges véleményt várnánk az Európai Bizottság részéről, amely egy elvitathatatlan vélemény lenne. Mérettől függően a finanszírozás 90%-át kapnák központilag, és 10%-ban a többi párttal osztozna. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 85-15 százalék lenne a finanszírozásnak a megoszlása. Az Európai Uniót érintő kérdésekben, illetve szakpolitikák ügyében lennének illetékesek ezek a pártok. Valamint a finanszírozáshoz szükséges források részben központi európai pénzekből finanszíroznák a kampányt, de csak olyan ügyekben, amelyek valóban európai szintre tartoznak. És ez felveti azt a kérdést, hogy melyek ezek az európai ügyek. Elnök úr, az a jogállás, amelyet a bizottság javasol, illetve a mi javaslatainkkal összevetve a júri szakbizottság véleménye nem sokban tér el a miénktől, tehát amit mi megállapítottunk, és örömmel nyugtáztunk, az a következő, vagyis a jogi szakbizottság véleménye, illetve javaslatai gyakorlatilag nem térnek el a miénktől. A tanácssal egyetértésben amely eredetileg nem igazán fogalmazott meg ellenvetést, de bizonyos agályokat vetett fel a korai szakaszban, és aztán a javaslataink nyomán ezek eloszlottak. Úgy gondolom, hogy folytathatjuk a munkát a megállapodott ütemterv szerint. És végül is kialakul majd egy olyan javaslat, amely mindenki egyetértésére számíthat egy közös javaslat formájában születhetne meg, illetve az európai politikai pártoknak olyan jogállást biztosítana, amely figyelembe veszi, hogy az Európai Unió immár jogi személyiséggel rendelkezik, és emiatt is fontos egyértelműbbé tenni az európai pártoknak a jogállását, jogi helyzetét, hogy helyük legyen a nem kormányzati szervezetek, a civil szervezetek, nemzetközi szervezetek és egyebek sorában. Tehát úgy gondolom, hogy egyértelmű ennek a jelentésnek az üzenete. Egyrészt a nemzeti kontextusban rögzíti, hogy az európai pártok, illetve a nemzeti pártok is folyamatosan tovább kell, hogy fejlődjenek, modernizálni kötelesek magukat, és hogy egyre hatékonyabban működjenek. Köszönöm. Köszönöm Johnnak asszony. Azt hiszem, hogy a vita megkezdése előtt a másik jelentéstevőnket is meg kell hallgatni, illetve a vélemény készítőjét a pénzügyi szempontokról. Guerrero úr, öni a szó. No, no, no. no voleva intendere... Ah, Ah, Nem, nem. Helyesbítek. Gurmai asszony alelnök asszonynak el kell távoznia, azt kérte, hogy azonnal felszólalhasson. Elnézését kérem, Gurmai asszony, öné a szó. Uh, of course it is not... Uh, Természetesen nem csak udvariasságból szólok hozzá, mert úgy gondolom, hogy Marietában nagyon nagy szerencsénk volt, hogy ezen a fontos jelentésen dolgozhatunk, vagyis a 2004-13 EC tanács irányelvnek az átültetésében. Úgyhogy ezzel kapcsolatban fogom a véleményemet összeállítani, és Gere úrtól elnézést kérek, aki utánam kap majd szólt, és úgy gondolom, hogy ezt egy csomagban kell kezelni, hiszen e két jelentés igen közel áll egymáshoz. Először is Mariettának köszönöm a kiváló munkát, az együttműködést. Ez egy nagyon fontos jelentés, alapvető az európai politikai pártok, illetve az európai demokrácia szempontjából általánosságban. Tehát szükségünk van olyan politikai pártokra, alapítványokra, amelyek valódi érdemi európai vitákat bonyolítanak, az európai értékrendet figyelembe véve. És emlékeztetném önöket e keretben arra, hogy mély válság van jelen pillanatban az Unióban, és az állampolgárok bizalmát meg kell őrizni, mégpedig átláthatósággal. Ebben egyetértünk. Az európai jogállás az európai pártok számára nagy előrelépés emiatt. Közös szabályokat kell kialakítanunk, az átláthatóság, a belső demokrácia, az európai értékek tiszteletben tartása szempontjából. Ezzel együtt szem előtt kell tartanunk, hogy a politikai pártok európai szinten dinamikusan kell, hogy tudjanak működni, és a politikai realitásokhoz alkalmazkodni kell, hogy tudjanak tehát amíg érvényesülnek a fenti alapelvek, nincs szükség túlszabályozásra. Néhány erősítendő területet említenék. A finanszírozás az első. Megfelelő finanszírozási lehetőségre van szükség a politikai pártok, alapítványok működéséhez, amelynek tükröznie kell a választói támogatottságot is. A teljes összeget meg lehet említeni olyan összefüggésben, hogy a választások előtti kampánypénzekkel összefüggésben arányosítható. És európai politikai pártok meghatározott időkeretben el kell, hogy fogadják a saját szabályzatukat, illetve működési rendjüket, a belső demokráciát tekintetbe tart, véve a bizottság javaslata mentén. És úgy gondoljuk, hogy ezt a bizottsági javaslatnál előbb kell megvalósítani. Az Európai Parlament szerepét illetően bennem volt némi aggodalom az EP szerepét illetően, tehát a szabályozás, illetve az ellenőrzés, a szankciók tekintetében. Az Európai Parlament nem lenne jó, ha olyan színben tűnne fel, mint aki próbál menekülni a saját felelősségei alól. Nem lenne jó, hogyha politikai manővernek tekintenék bármilyen értelemben ezt a szabályozást. És megértem a rangos személyiségek által megfogalmazott európai parlamenti választások előtti aggodalmakat, felvetéseket, ezekre Marietta is utalt, és tulajdonképpen az AFKO, illetve a LIBE szakbizottság kezeli főként ezt a, az ügyet, és úgy gondolom, hogy hasznos a külső vélemény bevonása, még akkor is, hogyha nem kötelező érvényű, amit ők megállapítanak, de javítja a hatékonyságot, az átláthatóságot. Csak nem szabad, hogy ez nehézkesé tegye a folyamatot. Ami a nemzeti népszavazási kampányokat illeti, úgy gondolom, hogyha az európai politikai pártoktól azt várjuk, hogy az európai szintű vitához, diskurzushoz járuljanak hozzá, akkor ahogyan a jelentéstevő is aláhúzza, csak európai ügyeknek a tárgyalására kéne, hogy finanszírozást kapjanak, és a költségvetési vélemény is ezt tartalmazza. A jogi szakbizottság álláspontja pedig nagyon közel áll, ahogy hallhattuk ehhez, tehát egy szélesebb vita keretében kellene ezt tisztázni, és a szavazásra ígérem, hogy visszajövök, mert az nagyon fontos. Még egyszer köszönöm a kiváló munkát az előadónak. Köszönöm Gurmai asszonynak felszólalását. Mint mindig nagyon pontos volt. Mielőtt megadnám a szót Guerrer kollégának, volt itt egy ügyrendi kérdés. Söplin kolléga részéről tessék. Uh, point of order, Mr. Chairman. Uh, ügyrendi javaslattal élnék, elnök úr. Úgy tűnik, és ahogy Mr. Agnew mondta, ma nincs webstreaming. Azt gondolom, hogy ez nagyon szerencsétlen dolog, ez egy nagyon fontos vita, volt már számos fontos megbeszélésünk, és azt gondolom, hogy tiltakozó levelet fogok írni az illetékes főigazgatóságnak, és azt gondolom, hogy ez a nyilvánosság érdeke, hogy értesüljön azokról a fontos dolgokról, amik itt szóba kerülnek, és szeretném, hogyha ez bekerülne a jegyzőkönyvbe. Köszönöm. Megtesszük, ez egy helyes, jogos tiltakozás, mivel teszem ezt. Azt mondták, hogy technikai problémák voltak, túlterheltek voltak a csatornák, de ez nem tűnik számomra megfelelő indoklásnak, hiszen rendkívül fontos ez az ülés. Ezt jelezni fogjuk. Most pedig megadom a szót Guerrero kollégának. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző ülés óta, amit itt lefolytattunk az AFKO szakbizottságban, jó pár dolog történt, amely változást, amelyek változást jeleznek abban az utazásban, abban az útban, amelynek követnie kell a pénzügyi szabályozást. Azt gondolom, hogy az igazi változás az, hogy eldöntöttük, hogy az illetékes bizottság a költségvetési szakbizottság legyen. És ez azt jelenti, hogy az AFKO szakbizottság olyan, jelenti, olyan véleményt fog megírni, amely bekerül az ő jelentésükbe. Ugyanakkor a Költségvetési Szakbizottság ugye annak az információnak megfelelően, ami a rendelkezésünkre áll, úgy döntött, hogy várni fog addig, amíg az AFKO végez a maga ráső munka ráső részével, mielőtt a költségvetési jelentést ehhez nekiállnának a pénzügyi szabályozással kapcsolatban. Tehát a költségvetési jelentés a, szabá- a rendeletről, na ennek várnia kell, amíg be nem, el nem fogadtuk uh, uh, Janeko asszony munkáját és jelentését el nem fogadjuk itt az AFKO-ban. Ez a döntés olyas valami, amely, amit a tanács hozott meg, amikor a Gennako jelentést megvitatták, úgy az általános ügyek keretén belül. Amikor pedig a költségvetési ügyekről van szó, akkor az meg a tanácsnak a költségvetési részére tartozik. Így gyakorlati szempontból ez mit is jelent? Hát az, hogy nincs értelme javasla, egy jelentést, egy véleményt letenni az asztalra módosítási javaslatokkal egy olyan jelentéshez, ami arra vár, hogy hogyan fog alakulni az általános törvényi keret, és hogyan viszonyulnak ehhez a konkrét költségvetési viszonyulok. Nem csak angol és olasz filozófusok vannak, de egy spanyol filozófus egyszer azt mondta, hogy a hasztalan előfeszítés melankóliába taszítja az embert. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erre kellene pazarolnunk az erőinket, amikor, amikor erre jelentésre úgyis csak vágunk. Tehát én azt gondolom, hogy amit már múltkor is javasoltam az előző ülésen, megvizsgálhatnám ezeket a módosítókat ma, de azt gondolom, hogy ez kárba veszett munka, tehát talán kicsit bonyolultan magyaráztam, de gyakorlatilag az illetékes bizottság, amelyik felel a pénzügyi szabályozásról szóló jelentésért, ez a Költségvetési Bizottság. Ők úgy döntöttek, hogy megvárják, amíg itt mi az AFKO-ban végeztünk a Giannako jelentéssel, illetve hát véleménnyel, mielőtt ők megvizsgálnák, neki állnának a pénzügyi részének. És ennek a tartalma meg attól fog függeni, hogy mi áll a Giannako jelentésben. Tehát azt gondolom, hogy szerintem itt várni kellene, hiszen az AFKO arra vár, hogy a Giannakó jelentés elkészüljön, és a szakbizottságunk tagjai. Én azt gondolom, hogy tarthatunk attól, hogy ebnek mi lesz a vége. Lehet ezt elektronikusan csinálni, de azt gondolom, hogy ez olyan munka, aminek nem sok célja van, mondhatni futilős és gyümölcsöző. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon racionális javaslat, amit itt hallottunk, és McCamry úr is egyetértett azzal kapcsolatban, hogy ez az ír álláspont, pont is, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre a kérdésre az ír elnökség alatt is. Dafúré a szó. Elnök úr, nagyjából egyetértek Marietta munkájának fő irányával, de azt gondolom, hogy van néhány dolog, amin, amit kicsit tisztáznunk kellene, ideértve a, ezeknek a politikai pártoknak a jogi státusát, jogi jogállását, miután elismerjük őket az európai jogban. Ezzel együtt is szükséges lesz, hogy nemzeti szinten regisztráljanak. Méghozzá munkajogi ö, szempontból és adójogi, adózási szempontok miatt. Nekem úgy tűnik, hogy nyilatkozatot ki, kívánnánk a belga hatóságoktól azzal kap, arra nézve, hogy hogy hogyan fogjuk kezelni, hogyan fogják kezelni a belga ö, törvények értelmében az európai pártokat. Ez egy különleges eset, amivel a belga hatóságoknak kell majd foglalkoznia. Próbálom megérteni a különbséget a politikai pártok jogállását az európai jog értelmében, és a, szemben a nemzeti ö, joggal. Ez nagy pontosságot igényel. Másodszor pedig három bölcs és független személy ö, támogathatja a ezen pá, politikai pártok működésének az ellenőrzését. Én ennek nem vagyok nagy barátja ennek a gondolatnak. Azt gondolom, hogy a jog szerint az európai parlamentnek kellene valamiféle döntőbírónak lennie ebben a kérdésben, hiszen az európai politikai szintéről beszélünk, és én jobban örülnék, ha egy választott hatóság, választott tagokból álló hatóságot látnék, bizonyos mértékben független lenne ez a testület a bizottságtól, amely figyelemmel kísérhetné és vizsgálhatná ennek a törvénynek a működését. Harmadsorban pedig megkérdőjelezem annak szükségességét, hogy azok a politikai pártok, akik támogatást kapnak, finanszíroznak, hogy ezeknek legyen ö, európai parlamenti képviselőjük. Nagyon kirekesztő azt mondani, hogy azok a politikai pártok, amelyeknek már eleve van európai parlamenti képviselőjük, azok azok már így is ö, ugye kaphatnak finanszírozást az Uniótól, pénzügyi támogatást, nem nagyon valószínű, hogy hogy egy nagyon hihet, hiteles transnacionál, nemzetek felett álló párt tudna születni, amelyet megválasztanak a nemzeti szabályok, törvények alapján egy nemzeti vagy regionális testületbe, törvényozási csoportba, úgy, mint hogyha az az Európai Parlament lenne. Azt gondolom, hogy pragmatikusan kell ehhez a kérdéshez hozzáállni, és úgy általában az ilyen politikai erőkkel kapcsolatban is pragmatikusan kell gondolkodnunk. De szeretném bátorítani és támogatni a, a, a pártpolitika európai dimenziójának az erősítését. Tehát kizárni mindazokat, akik e, még nem tudtak európai parlamenti képviselőt küldeni a, ebbe a e, törvényhozásba itt Brüsszelben, azt gondolom, hogy ez kontraproduktív. És végezetül normákat kell lefektetnünk a költ, valamiféle költségvetési limitet kell, hogy mennyit lehet elkölteni. Ez eddig nemzeti döntés kérdése volt, és ez hatalmas kontrasztokat és különbségeket fog teremteni az egyes országok között, ahol semmiféle korlát, plafon nincsen a választási kiadásokra, kampánykiadásokra, és vannak olyan országok, ahol nagyon is szigorú szabályok, és nagyon is konkrétan szigorúan meghúzott plafonja van ilyesfajta költségeknek, kiadásoknak. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egyenlő feltételekkel küzdjünk ebben az arénában, elő kellene írnunk plafonokat, kiadási plafonokat a kampányok során. Köszönöm szépen! Grazie, onorevoli Duff. Adesso... Köszönöm szépen, Duff úr jettermeki képviselő kap szót. Nos, ez alkalommal finnül szólnék. Ez a jelentés. Työtä. Kiitokset siitä. Muutama huomio kuitenkin. Itse Van néhány megjegyzésem. Ugyanabba az irányba mutatnának ezek, mint kollégáimé Andrew Duffy. Hogyan ellenőrizzünk, ki ellenőriz, azaz azt illetően, hogy ezen európai politikai pártok a megfelelő értékkel bírnak-e. Nem tudunk politikai szervet létrehozni, amely ezt ellenőrizni, a parlament sem képes ennek megtételére. Hogyan lehet független módon megvizsgálni, hogy hogyan lépnek fel az egyes politikai pártok. Azt hiszem, hogy ez nem parlamenti jellegű tevékenység, sokkal inkább jogi jellegű. Kétségkívül egy bíróságot kellene megbízni ezzel a fajta ellenőrzési feladattal, vagy esetleg az Európai Bizottságot, de semmiféle esetben sem parlamentet. Aztán itt szélesebb értelemben, tehát nem csupán erre a jelentésre vonatkozóan, a parlament tevékenységéről is beszélünk, és itt főként a jövőre gondolunk. Tudomásul kell tehát vennünk, hogy a parlamenteknek jogalkotó szerepük van, ragaszkodom ehhez a ponthoz. A parlamentnek nincs végrehajtó hatalma, nincs bírósági hatalma, Mi tehát azért vagyunk itt, hogy jogalkotási tevékenységet folytassunk, nem pedig egyéb jellegű tevékenységeket. A bizottság szövege még nem végleges, mindenféleképpen finomítani kell a dolgokon. abban az értelemben, amelyet Daffurral megjelöltünk. Most pedig egy másik dolog. Az adóügyi rendelkezésekre vonatkozóan. Úgy vélem, hogy az itt ö, szereplő rendelkezéseket félre lehet tenni. A másik dolog pedig az alapok, a források felhasználását illető rugalmasság. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan még pontosítani kell a rendelkezéseket annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy ezek a szabályok megfelelően pontosak ugyanakkor nem kell túlságosan előíró jellegűeknek lenniük. Most pedig nézzük meg a választási kampány lefolytatására felhasználandó forrásokat, ki, melyek a plafonok, mik a különbségek az egyes tagállamok között. Nos, úgy vélem, hogy ez tagállamok feletti, nemzetek feletti kérdés. A választási kampányok erőteljesen eltérnek országról országra, sőt, akár az egyes országokon belül is hatalmas különbségek tapasztalatok, tehát ezt tagállami szinten kell eldönteni. Elnök, köszönöm, Jatten Meki asszony. Kérem a kollégákat, hogy Scholz kollégát engedjék előre most a felszólalók sorába, hiszen neki tízkor el kell távoznia. Tehát kérem, Scholz úr. Okay. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Köszönöm a megértést. Sajnos a kis frakciók esetében néha adódnak bizonyos nehézségek. Itt eh, két szempontról szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy egyrésztről ez egy nagyon fontos jelentés, mert eh, rámutat arra a kérdésfelvetésre, hogy eh, hogyan kapcsoljuk be a polgárokat a demokratikus döntéshozatalba európai szinten, a gyülekezés szabadság, a véleménynyilvántás szabadsága révén, a politikai pártok révén, hogyan lehet az európai integrációs folyamatba még egy további lépés révén a polgárokat bekapcsolni. Ezt a lehető legátláthatóbban, legvilágosabban kell megtennünk. Ez azt jelenti, és itt egyetértek Gurmai asszonyal, hogy egyszerűnek, világosnak kell lenniük a szabályoknak, ezeket mindenkinek meg kell tudnia értenie, konkrét, explicit szabályokra van szükség, hogy a politikai, európai politikai pártok működése valóban ö, megvalósulhasson reális szinten. Itt két megjegyzésem lenne. Sajnálatos, hogy John Colson jelentés tervezete nem közelíti meg bátrabban ezt a témát, azaz a bizottság javaslatának megváltoztatását. Annak értékelését, hogy az európai politikai pártoknak milyen jogi személyiségük lesz. Igen, saját jogi személyiséggel kell bírniuk az EU jog értelmében, azonban, és itt visszautalok a tagállami jog elismerésre, mint például a belga jog kritériumként. Itt azt hiszem, hogy ez megnehezíti az egész kérdéskört, és éppen ezért a parlament, illetve a jelentéstevő véleményét nagyon szívesen meghallgatnám, hogy hogyan látják ezt a kérdést, valóban önálló jogi személyiséggel kell rendelkezniük az európai politikai pártoknak, ez nagyon fontos, és egy második szempont, ki ismeri el az európai politikai pártokat, az Európai Parlament. Szerintem ez túlságosan általánosan van megfogalmazva a jelentéstervezetben. Ki ez az Európai Parlament részéről? A plenár is dönt az elismerésről, vagy el nem ismerésről egy európai politikai párt esetében, vagy van egyfajta bölcsek tanácsa, Nos, ezáltal nem lett átlátható, világosabb a polgárok számára a kérdés, és a politikával szembeni bizalmatlanságot csak akkor tudjuk leépíteni, hogyha itt egy döntő lépéssel előre lépünk. El tudom képzelni, hogy ezen a ponton még tovább dolgozzunk, frakcióként ezzel kapcsolatban módosítót fogunk benyújtani, és egy harmadik szempont az egyenrangúságra vonatkozóan, hogyha a politikai pártokról beszélünk, amelyek egymással versenyeznek, hogy az EU integrációjának fejlődését befolyásolják, és itt utalok a 28-as, 29-es módosítókra, ami a forrás felosztásra vonatkozik, amely nem egyenlő a pártok között, hiszen a nagy pártokat favorizálja a kicsikkel szemben, és ezen el kell gondolkodnunk, hogy ezt a nem megfelelő viszonyt hogyan lehetne megszüntetni, mostanáig 85-15 százalék volt, most 90-10 százalékot javasolnak. Ez azt jelenti, hogy a nagypártok közvetett módon több forrásban részesülnek, és azt hiszem, hogy a korábbi szabályozási mechanizmusnál kellene megmaradnunk, vagy talán újat kitalálnunk. Nos, ezzel kapcsolatban bizonyosan konkrét módosítókat nyújtunk majd be. Köszönöm. Elnök, köszönöm Scholz úr, most pedig Enyú úr kap szót. Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen. Azra kérem a bizottságunk tagjait, hogy nézzenek a tükörbe, és ö, el, van felhatalmazásunk arra, hogy ezt megvitassuk? Én nem emlékszem, hogy 2009-ben erre kaptunk volna az emberektől felhatalmazást, hogy igenis arra használjuk fel a parlamenti képviselőnket a Brüsszelben, hogy ilyen dolgokat csináljunk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fölülről induló kezdeményezés, és föntről lefelé induló ott van egy parlamenti képviselő, és azt mondja, hogy na akkor legyenek pártok. Ennek fordítva kell lenni, hogy az emberek összegyűlnek a kocsmában, és azt mondják nekik, nem tetszik az, ahogy a dolgok mennek, hozzunk létre egy pártot, magukat finanszírozzák. Én magam is ö, pá, tagja vagyok egy ilyen ö, pártnak, a, a UKIP-nek, senki sem finanszíroz minket, mi magunk finanszírozzuk saját munkat. Azt gondolom, hogy nagyon veszélyes vizeken nevezünk. Andrewnak válaszolnék, úgy érzi, hogy nem korrekt a tagsági kritérium az legyen, hogy legyen az embernek egy európai parlamenti képviselője. Én azt mondanám, hogy egy arányossági választási rendszerben választjuk meg az európai parlamenti képviselőket. Tehát, hogyha egy arra törekvő feltörekvő európai párt nem képes parlamenti képviselőt juttatni Brüsszelbe, akkor jogos az, hogy neki fizetett képviselete legyen Brüsszelben? Én ezzel nem értek egyet. Vegyünk egy extrém példát. Például valaki vissza akarja hozni a, a, a nyilvános akasztásokat. Erre nem kapnak otthon nyilvános támogatást, de mivel lehet, hogy valahol Európában lesz erre valamiféle fogadókészség, akkor ennek elvileg kellene parlamenti támogatást adni. Tudom, hogy mire gondol Andrew, de azt gondolom, hogy a következő parlamenti ciklusban, ha ebbe az irányba haladunk, komoly problémáink lesznek. Aztán ne felejtsük el, hogy, hogy nincs se pénz, se paripa, se fegyver. Tehát mindenki pénzt akar, de nem költeni. Tehát azt gondolom, hogy olyan ö, törvényt, olyan rendeletet kell hoznunk, ami megfelel ennek a jelenlegi helyzetnek. Köszönöm. Honorable Bronze. Rosszul. Yes. Igen. A politikai pártok természetüknél fogva önkéntes és autonóm szervezetek. Az alapító tagok saját akaratából és kezdeményezéséből jönnek létre, és nem az állam alapítja őket ha így tesz egy állam, akkor szükségtelen dolgot csinál, sőt, ami még rosszabb, magán jellegű kezdeményezésbe avatkozik be, amik az állampolgári csoportok között jön létre. Ez akadályozná is az akadályok között, amikkel itt szembesülünk, az a finanszírozás, és itt pedig belefutunk a regisztrálás kérdésébe. Ugye nyilván itt az a cél, hogy ne legyen két párt ugyanolyan néven, ezzel semmi probléma nincs is. De úgy érzem, az, hogy mm, lehetőség van arra, hogy bármilyen más alapon megtagadjunk regisztrációt vagy elismerést valamilyen pártól, azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos következményekkel jár. Azért jönnek létre a, a különböző pártok, mert az alapító tagoknak közös az érdekük, elképzelésük vagy a problémájuk. És hogyha van egy hatóság, aki megmondaná, hogy, hogy a pártnak milyen értéket vagy érdeket kell képviselnie, követnie, azt gondolom, hogy ez egy totalitáriánus, diktatórikus elgondolás. Na most, Daf kollégától többek között is hallottam, és értékelem, amit mondtak, hogy a, az a testület, aki ebben dönt, az független legyen. De a gond az, hogy a kritériumot már lefektetik ö, ravasz dörzsölt politikusok itt, a bizottságban, vagy akár a tanácsban. Van egy nagyon jó kifejezés angolul, ugye, aki fizet, az diktál. És azt gondolom, hogy így úgy fi- finanszírozzuk a pártokat, hogy így az állam szolgáivá tesszük őket. Köszönöm, elnök úr. Grazie. Köszönöm. Wieland képviselő úr következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich will zunächst mal nochmal unter Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy mennyit kapnak a pártok, hanem arról van szó, hogy mi számít pártnak, és hogyan lehet ezeket regisztrálni. És azt szeretném röviden elmondani, hogy a jelentés, amit a bizottság javasol, egy nagyon furcsa helyzetet rajzol ki, ahol egyik oldalon nagyon odafigyeltek a részletekre, másik részről pedig meglehetősen ködösek. Példának okáért a demokráciánál jó, ködösen fogalmazunk, aztán pedig a, a jelentéstevő asszony beszél a, az egyenlőségekről. Aztán jön Duff kolléga, a, a kiadási plafonokkal. Tehát azt gondolom, hogy ez itt aránynak és nem, aránytalannak és nem megfelelőnek tűnik. Azt mondom, hogy a jelenlegi módosítók ezeket az anomáliákat ö, meg lehet alapvetően javítani képesek. Legalábbis én ezt így látom, de ezzel együtt is nagyon fontosnak tartom a jelentést Eh, hiszen az európai nyilvánosságot segít erősíteni. Éppen ezért nagyon sürgető dolognak találom, elnök úr, hogy ezt a tanulmányt eh, úgy kezeljük, hogy érzésem szerint legalább eh, a hivatalos nyelvek legalább felén elérhetővé kell tenni, azért, hogy az emberek képet alkothassanak maguknak arról, hogy miről van szó, nem többről és nem kevesebbről, mint hogy európai nyilvánosságot kívánunk teremteni és arról van szó, hogy a párok, a pártok ö, mindenhol meg tudjanak jelenni, nem csak Brüsszelben. És a státusz, a jogállás kérdése másrésztről. Túlságosan keveset mond ez a jelentés arról, hogy, hogy ez ilyen európai politikai párt mitől európai, és hogy mikor kap pénzt. Szeretném leszögezni, hogy szerintem egy európai politikai párt jogállása, ezt nem az európai parlamenti képviselőhöz ö, szabad kötni, hogy hogyan tudnak valamiféle pénzt csúrantani, cseppenteni magunknak, hanem, hogy, hanem azon kell, hogy múlnia, hogy részt vesz a, ö, az európai nyilvánosságban, teszi ezt választásokon keresztül. Éppen ezért sokkal alacsonyabb húzna, balasonyabban húznám meg ezt a szintet, mielőtt, ahol egy párt vagy mozgalom európai politikai pártá tud válni. És ehhez nem kell politi- európai parlamenti határozat. Azt gondolom, hogy ez egy általános keret. Meg kell vizsgálni, hogy elegendő-e ez, nekem nevetségesnek tűnik, hogy egy párt attól párt, hogy azt mondja magáról. De nem határozhatjuk meg, hogy ebbe ki csatlakozhat. Tehát ezt mindenképpen el kell kerülni. Nekem világos, hogy demokratikus építkezés, tehát alulról fölfelé történő építkezés, hogy ez a jogállás, ez a státusz minél alacsonyabban legyen a választásokon. És a következő, hogy az, hogy hogyan lehet ezt, ez ilyen pártokat e, regisztrálni. És ebből világos, hogy a demokratikus struktúra az, ami a képviselő vagy képviselő jelelteket e, titkos választással, titkos szavazással jelölik, és így képzelem én el azt az ideális helyzetet. Ez az az első lépső, lépés, amit meg kell tenni, de azt gondolom, hogy nem, fe, nem fentről lefelé kell ezt az intézményt felépíteni. Aztán a másik dolog, hogy egy formális közigazgatási határozat. Én nem hiszem, hogy valamiféle hivatalos ellenőrzési szervezetet kell létrehozni erre. Erre megvan a szemvevőszék, és hogyha van ö, objektíven igazolható ö, visszaélés, erre való az OLAF, erre való a számvevőszék, és akkor ezt át kell adni az ügyészségnek, ha erre ö, bizonyíték van. Hiszen, szóval, hogyha a politikai pártok választások során versengenek egymással, de hogyha de akkor ezekre a teljesen ö, sima szabályozások vonatkoznak. De hogyha egy párt nem jól szerepel a választáson, akkor azt mondom, hogy nincs, ö, nincs több, nincs több ö, támogatás, Viszont, hogyha, hogyha a pénzügyekkel nem jól, nem tartották be a pénzügyi szabályokat, akkor nem elég azt mondani, hogy nincs több pénz, hanem akkor továbbítani kell az ügyet az ügyészségnek. És van egy apróság, nagyon súlyos ö, dolgotra mutatott rá Scholz, kolléga, hogy a pártok ö, kapjanak ö, pénzt, és az igazságosság azon áll vagy bukik, hogy milyen ö, részarányban képviseltetik magukat ezek a pártok. Na most itt ne felejtsük, hogy ezek választások, nem közvéleménykutatások. Lehet, hogy és ez a rendszer, én azt gondolom, hogy ez a kispártoknak nem kedvezne. És hogyha, viszont hogyha ez a kispártokat privilegizálja, akkor az azt jelenti, hogy olyan helyzetet teremtünk, ahol a 9 tized a nagy többség rovására kicsiket preferálom, vagy privilegizálom. Hiszen a kicsik bármit is csinálnak, mindig arra panaszkodnak, hogy ők mindig hátrányban kerülnek. Ami az egyenlőséget illeti, ezt már többször mondtam, én azt gondolom, hogy ez nekem túlságos a részletes a harmadik bekezdés a 18-as pontban, az hogy ezek a pártok nem vehetnek részt népszavazáson, meg, meg választásokon, hát azért, mert benne van a nevében az, hogy, hogy Európa, hát akkor mi ez? Demokratikusan ez valami antiszeptikus kifejezés, vagy hogy képzeljük ezt? Egy politikai pártnak pont az a lényege, hogy minden szinten a, a demokratikus akaratnyilvánítási folyamatoknak része legyen nem azt kérdezzük, hogy most hogy itt valami európai szintű állam, állategészségügy, állatvédelmi törvényről van szó, vagy, vagy valami olyasmiről, aminek a nevében legalább benne van, hogy Európa. Itt teljesen értelmetlen jogi vitákra fog így sor kerülni. És ez úgy vonatkozik az önkormányzati választásokra, például ahol én lakom, ezt mindig összekötjük az európai parlamenti választásokkal. Tehát nyilván nekem érdekem, hogy a közvélemény tudjon arról, hogy mi történik Brüsszelben. Tehát azt gondolom, hogy egy politikai szintérben létezünk. És még egy ö, utolsó dolog ezzel ellenőrző testülettel kapcsolatban. Ö, én azt gondolom, hogy az igazgatási részét igazgatási szinten kell kezelni, a parlamentek politikai döntéseket kell hoznia, és ezt nem az, a jogalkotó a keretet adja meg, és azt kell megvizsgálni, hogy valaki az igazgatási keretekbe belefér vagy sem, és hogyha ez ellen vétenek, akkor a megfelelő fórumokra, az ügyészségre vagy az olafra lehet ezeket te továbbítani. Én azt gondolom, hogy ez nincs szükség egy újabb ellenőrző testületre. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm. Még Hefner képviselő is szeretne hozzászólni. Nos, tisztelt kollégák, első ízben, hogy vitezünk erről a kérdésről a szag nem az első ízben vitezünk erről a szakbizottságban, nem kell hosszúra nyújtani. Nos, Viland úr is felvetett egy pontot, amit most már nagyobb világossággal kell megfogalmazunk, illetve csodálkozással hallottam ezt, már több mint egy éve vitázunk erről a témáról, ez hosszú idő, és Duff úr is megfogalmazott egy panaszt, sokan megfogalmaztak ilyen észrevételt, minden szakértő meghallgatásánál felmerült ez az észrevétel, hogy jogilag kötelezően szükséges a politikai pártok finanszírozásának kérdését nem, ne, azonos, ne azonosítsuk a regisztrálásukkal, a bejegyzésükkel. A finanszírozás a sikertől függően történhet, azonban a regisztrálás nem lehet a sikerhez kötni. A regisztrálás attól függ, hogy ki teljesíti a jogi és ténybeli feltételeket egy politikai programmal és megfelelő jelöltek személyével, azt illetően, hogy Európa politikai véleményi alkotásában részt vegyen. Én mindig magacsan hangsúlyoztam, és nem fogadták be ezt az észrevételemet, elmondanám, hogy itt most egy válaszút előtt látom magunkat. Nagyon sok minden függ ugyanis attól, hogy az európai polgárok, az európai politikai pártok, nem kormányzati szervezetek azt a benyomást nyerjék, hogy mi itt egy igazságos alapszabályt akarunk kialakítani, és a politikai pártok szabályázása úgy alakul ki, hogy egy olyan küzdőteret teremtünk, amikor a polgárok szabadon dönthetnek azt illetően, hogy mely ajánlat sikeres és mely nem. Tehát a küzdőtérhez való hozzáférés nem szabad túl szigorúan korlátozni, hanem azt illetően, hogy kit választanak meg, kit finanszíroznak, ezeket a polgárokra kell hagyni. Tehát a regisztrálásnál, az engedélyezésnél nem szabad olyan kritériumokat alkalmazni, amelyeket igazából csak a polgárok alkalmazhatnának, nem pedig mi hogyha azt a hírt keltenénk, híresztelést, hogy egyfajta konkurencia védelmet akarunk, és mm, az alapszabály csak azon politikai pártok esetében adandó meg részünkről, akiket szívesen látunk, akik itt az Európai Parlamentben képviselnének minket, hát akkor vigyázni kell, éppen az ellenkezőjét kell elérnünk. Itt a véleményévente szabadságára, szabad politikai véleményütköztetésre van szükség. Ez sokkal világosabban, sokkal keményebben, élesebben meg kell fogalmazni. Azt hiszem, ez egy nagyon veszélyes küszöb. Azt hiszem, az engedélyezés, a regisztrálás és a finanszírozás itt ö, megengedhetetlenül összemosódik. A regisztrálásnál formális kritériumokra van szükség. A tagok ö, száma, megfelelő ö, ország szövetkezetek száma, alapszaj, megfelelő politikai program, ö, itt arról a kérdésről van szó, hogy van-e olyan szendék, hogy részt vegyenek a politikai választásokon, és a szervezeti feltételek is teljesülnek-e ennek tekintetében. Én ezt úgy látom, mint Villand kolléga, ez nem egy politikai döntés, amelyet meg kell hoznunk az engedélyezésről, ez egy közigazgatási döntés, amely bíróság előtt megtámadhatónak kell, hogy legyen, de a döntés mindenképpen a polgárok kezében van. Ami pedig a finanszírozást illeti, ami a jelentésben szerepel, én ezt képviselhetőnek tartom, ez mindenféleképpen egy siker, ami pedig a regisztrást illeti semmiképpen sem ez a helyzet. Tehát sürgősen ösztönözném, hogy ezt a kérdést még egyszer gondoljuk át. Bizonyosan módosítókat fogunk benyújtani, ezeket már megfogalmaztuk, azt hiszem azonban jobb lenne, hogyha erről a témáról nem heves vitákba bocsátkoznánk itt a szakbizottságban, hanem megpróbálnánk egy közös képet kialakítani azt illetően, hogy az európai demokráciának hogyan kell kinéznie, hogy megérdemelje ezt a nevet. Azt hiszem, hogy valóban fontos felfogni, hogy itt egy olyan alapszeben dolgozunk, amely nem a mi érdekeinket szolgálja, hanem itt arról van szó, hogy egy igazságos, jogilag és demokratikusan, tiszta módon létre kell hozni a küzdelmet a politikai nézetek között, ami aztán lecsapódhat az Európai Parlament székhelyében. De itt nem arról van szó, hogy nekünk feltételeket kell, kell szabnunk, hogy ki vehet részt ebben a versenyben. Aztán van még itt egy másik pont, a ö, részvételből való ö, kizárást, illetően hol akarjuk meghúzni a határokat, hogyha egy pártelnökség egy sajtónyilatkozatot tesz egy népszavazásnál, az a véleményük, hogy a népszavazás európai érdek, akkor ez már tiltott. Tiltott a plakátragasztás, tiltott a pódium viták lebonyolítása ezzel kapcsolatban? Tehát hol is akarjuk valójában a politikai pártok szabadságát ö, azt illetően, hogy az európai politikai vitákban részt vegyenek, ezen statutum által korlátozni. Ezt illetően nagy aggodalmaim vannak, és jó lenne, hogyha pontosabban kifejtenénk, hogy azok, akik most ezt így elég könnyelműen beleírták ebbe a szövegbe, azok hol akarják valójában ezeket a határokat meghúzni, és hogyan lenne mindez betartható a gyakorlatban. Aztán itt az alap összegek felosztása és a sikertől függő részesedés, ezt illetően más a véleményem, mint az előttem szólónak. Én nem tartom ezt privilégiumnak, noha értem az érvelését, úgy vélem, hogy ez szükséges és helyes is, hogy az összeg egy bizonyos részét feltételként megszabni a folyó ügyintézést, illetően a másik részt pedig az elért mandátumok számához vagy százalék arányhoz kell kötni a választásokon. Én a, nyolc a 90 a 85-15-öt jobbnak tartom, mint a 90 tízes felosztást, mert úgy vélem, hogy ez igazságosabb versenyfeltételeket teremt. Lennének még további kérdéseim, de ennyiben hagynám, hogy ne nyújtsam túl hosszúra a vitát. Itt tehát még mindenképpen módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Válaszadás, Gurmai asszony. Onorevole Gurmai, se vuole... E sì, scusi. Elnézésüket kérem, javítja magát az elnök úr. Éppen egy hibát követtem el. Egy kicsit elterelődött a figyelmem. Nos, tehát valójában itt a válaszadás joga Giannakau asszonyt és talán Guerrero urat is illeti talán ő is hozzá kíván fűzni valamit a beszámolja kiegészítéseként. Talán Guerrero-nak adnám meg először a szót, és aztán zárásképpen Gurmai asszonynak. Sí. Sí. Gracias, señor presidente. Eh, eh. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem nagyon tudom mivel kiegészíteni az elhangzottakat, hiszen a hozzászólásomnak a lényege egyszerűen, hogy várnunk kell, amíg Janeko asszony jelentését el nem fogadják, illetve a költségvetésnek a kérdése is rendeződik. Hozzánk hasonlóan a Költségvetési Bizottság is vizsgálja ezt a kérdést, illetve a javasolt megoldást, de meg kell várni, hogy elfogadják ilyenek asszony jelentését. Legalább. Nos, mielőtt megadnám a szót a kollégának, Egyrésztről ö, itt mindenképpen tudomásul kell vennünk, hogy rendkívül fontos ez a téma, másrésztről pedig gyorsan kell fellépnünk, hogyha olyan eredményekhez akarunk jutni, amelyek ö, még a pénzügyi jellegű döntéseket megelőzik. A harmadik személyes megjegyzésem az lenne, hogy szerintem a valódi probléma az, hogy olyan európai politikai pártokra van szükség, amelyek valóban európai politikai pártok, tehát nem tagállami politikai pártoknak egyfajta összegei, hanem olyan pártokra van szükség, amelyek úgy gondolnak Európára, tehát itt nem arra van szükség, hogy Európára úgy tekintsenek, amely egy tagállami érdekeket védő helyszín, hanem olyan pártokra van szükség, amelyek valóban szendékoznak az integráció érdekében tevékenykedni, illetve a nagy európai projekt megvalósítása érdekében. Tehát akkor itt nem egy algebrai összegre van szükség, hanem egy szintézisre. A pártok esetében gyakran ez hiányzik most még. Tehát a szabályok olyanok kell, hogy legyenek, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Én most nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, de bizonyosan a választási funkciót meg kell különböztetni a pártok más általános funkcióitól, hiszen nem csupán az a feladatuk a pártoknak, hogy jelölteket jelöljenek ki a választásokra, hanem az is, hogy bemutassák programjaikat, elképzeléseiket, értékeiket, és meggyőzzék a politikai közvéleményt. Ez egy nagyon fontos funkciója a pártoknak, amely eltér attól a fontos funkciótól, amely a választáshoz kapcsolódik, amely egyébként szintén nagyon fontos. Tehát itt meg kell tenni ezt a megkülönböztetést, és amikor itt a teljes szabadságról beszélünk a pártok kialakítását illetően, akkor mindenképpen szükség van ugyanakkor egy megfelelő ellenőrzésre a választások kapcsán, és nagyon fontos a források megfelelő elosztása is. Emlékeztetnék arra, hogy egy szemináriumot is rendeztünk a politikai pártok kapcsán, és ennek megvannak a dokumentumai, megnézzük, hogy lehetséges, ahogyan ezt Wieland úr is kérte, ezeket lefordítani a különböző nyelvekre. Nem hiszem, hogy egyszerű lesz ez, Eh, hiszen itt ez mindenképpen a szabályoktól, precedensektől függ, de mindenképpen élni fogok ezzel a kérelemmel. Gurmai asszony. Most már valaki esetleg gyanút foghatna személyemet illetően. Kau. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak és Köszönöm az észrevételeket, különösen Gurmai asszonynak köszönöm a megállapításait, hozzászólását. A konstruktív és hízelgő észrevételeket. Megértettem az ön által megfogalmazott aggályokat is. Vagyis a regisztráció. Hogyan működik majd a regisztrálás, hogyan történik mindez, és szintén agályosnak találja, hogy egy európai polgár hogyan élhet panasszal, hogyan dolgozzák ezt fel, hogyan kezelik, illetve az európai demokrácia hogyan kezeli ezeket az ügyeket. Hogyha összevetjük a különböző véleményeket, nézőpontokat, az AFKO oldalán, illetve a Bölcsek Bizottsága részéről, illetve az Európai Bíróságnak a meglátásait, hiszen nem mindig könnyű megítélni európai szinten egy adott politikai pártnak a működését vagy helyzetét, tehát hogy mennyi, milyen mértékben lehet megbízni egy adott szervezetben. Végül is az Európai Bizottság rendezhetné a felmerülő panaszokat a politikai pártok kapcsán. Azon kollégák, akik azt mondják, hogy felesleges aggódnunk ezeken az ügyeken, vannak olyan európai politikai pártok, amelyek itt Brüsszelben, Belgiumban találhatók, illetve működnek, és civil szervezetként dolgoznak, adóznak, adót fizetnek. Nem ez az első alkalom hogy felvetődik az európai politikai pártoknak a megalapítása, mint téma, illetve ilyenek már is létrejöttek. Tehát ezért kellenek szabályok, és jogi személyiséggel is rendelkeznek. Tehát a rendelet kötelező érvényű, alkalmazni kell, tehát amit nem szabályoz a rendelet, azt a nemzeti szinten kell majd, illetve lehet majd szabályozni. Amennyiben egy párt egy konkrét tagállamban telepedik le. Hiszen lehet Lisszaboni vagy madridi székhelyű egy európai politikai párt. Úgyhogy mindaz, amit nem szabályoz a rendelet, azt majd ebben az esetben a portugál vagy a spanyol jogrend eh, szabályozhatja. És úgy gondolom, hogy ez egy jó megközelítés. mindenképpen van egy olyan lehetőség, hogy jogszabályt alkossunk európai szinten a szokásos jogalkotási menetben, amennyiben agályokat vet fel ez a konkrét téma. Az egyes országokban a politikai pártokat nemzeti szinten már is szabályozzák, és természetesen ez egy más téma. Az európai politikai pártoknak specifikus alap, alapszabályzatra van szükségük az Európai Parlament ennek a megalkotásában és illetve szabályozásában részt ö, vállal, és az európai értékrendet, elveket, a demokratikus elveket be kell, hogy tartsák. A cél az, hogy Európa ügyét, az európai építkezést előre mozdítsák ezek a pártok. És ezen belül a véleménynyilvánítási szabadságok teljes mértékben érvényesül. De amennyiben antidemokratikus pártról van szó, ott már felmerülhetnek panaszok, illetve kérhetjük a felülvizsgálatukat, és minden lehetséges eszközzel felléphetünk, hogy egy ilyen helyzet rendeződjék amely pedig az adózási kérdéseket illeti. Ez egy újabb különálló téma. És ahogy említettem, amit a rendelet nem szabályoz, azt a tagállamok szabályozzák nemzeti szinten. Ez a többi ügyre is ugyanígy érvényes, tehát nem kell itt konkrétan, specifikusan külön szabályokat alkotnunk. A politikai pártok legjobb tudásuk szerint az európai értékrendet kell, hogy képviseljék, és elősegítsék az átláthatóság jegyében. Az átláthatóság ellenőrzése szorul, és ezzel én nem látok semmiféle problémát. Ami a finanszírozást lehetőségének a bővítését illeti. Itt a kérdés úgy vetődik fel, hogy mi lesz az európai jogállás ezeknek a pártoknak, illetve hogyan teremtünk megfelelő jogi hátteret. Hogy minél nagyobb értéket képviselhessenek ezek a pártok. Hiszen a pártok politikai jellegűek, de a jogi személyiségük nem kellően határozott, illetve nem kellően megalapozott, és az európai polgárok szemében azt tenné őket hitelessé, hogyha jogi személyiséggel rendelkeznének, mert egy jogi személyiséggel rendelkező pártba az ember már beléphet, lehet tagja egy ilyen pártnak. Most viszont rendezetlen a helyzet. Egyetlen ország sem rendelkezik átfogó megoldással A jelen gazdasági helyzetben az utóbbi három évben nálunk is például nagyon sok tanulságot vontak le a polgárok a kialakult helyzetből, de a többi tagállamra szintén érvényes az, hogy a politikai pártok feladata, hogy kommunikáljanak a polgárokkal, és hogy a realitásokra rávezessék őket. Tehát, hogyha ez Brüsszelben valósul meg, az is jó, hogyha nemzeti szinten az pedig még jobb. Tehát az európai politikai pártoknak a szabályozása ezt a célt követi. Megfelelő megoldást és egyensúlyt igyekszik találni. Ezt a keretet szeretnénk megerősíteni, és köszönöm szépen az elmondott észrevételeket. Figyelembe veszem majd őket a módosító indítványaimban. És lehetőség szerint igyekszem konszenzust teremteni, nem csak a szakbizottságunkban, hanem a bizottsággal és a tanácssal is. Most importante. Köszönöm szépen Giannak asszony ezt a nagyon fontos vitát, mint ahogy nagyon fontos volt a vita is, ami lezajlott és lezajlik majd. A módosítók benyújtásának határideje január 17-e 12 óra, a szavazás pedig február 19-én tartható majd meg. Még nagyon sok mindent el kell gondol, sok mindenen el kell gondolkodni az igazság kedvéért, de hogyha le akarjuk zárni ezt a témát ezen ciklus során, akkor így kell eljárnunk. Köszönöm, most pedig áttérünk a 11. napi rendi pontra, ez az Európai Demográfiai Statisztikák, én vagyok a jelentéstevő. Mert döntöttünk arról, hogy nem szavazunk erről a témáról. Nem tudom, hogy egyáltalán tartsunk-e eszmecserét ezzel a témával kapcsolatban. Nem sikerült egyetértésre jutnunk. Vannak még függőben lévő kérdések, legalábbis szerintem alapvetően kettő. Az első, a fontosabb, a demográfiai statisztikák hatásaival foglalkozik az intézményekre. Tehát a tanácsbeli szavazás, az Európai Tanácsbeli szavazással, illetve a parlamenti helyek megosztásával. Ezen statisztikáknak különböző ágazatokban lehet jelentőségük, és természetesen kérdés az, hogy a politikai értékelésük hogyan történjen, illetve az a kérdés, hogy hogyan hasonlnak ki ezek az intézményekre, milyen mértékben. Azt hiszem, hogy értékelni kell, hogy hogyan gyűjtik, hogyan állítják elő ezeket a statisztikákat. Csak a létező statisztikákra nyúlunk vissza az Eurostatnál, vagy más elemek is fontosak, mint az állampolgárság, a lakóhely. Egyébként már maga a lakóhely koncepciója is bonyolult. Az egyes tagállamokban a lakóhely jogi koncepciója nem ugyanaz. Olaszországban egyszerű azt mondani, hogy a lakhely az a szokásos lakóhelyet jelenti ami mindenféleképpen különbözik a szokásos központ tartózkodási helytől. Tehát a lakóhely koncepció mindenféleképpen összetett, és itt a különböző koncepciók keverednek. Erre vonatkozóan még mindenképpen gondolkodásra van szükség, de annyi bizonyos, hogy a szavazást el kell halasztanunk. És az lenne a cél, hogy a lehető legszélesebb körű egyetértésre jussunk egy kompromisszumos módosító formájában, amely az összes észrevételüket figyelembe veszi. Ez alkalommal most valóban nem John a asszony, hanem Gurmai asszony kért szót. Okay, thank you very much. Uh, probably because I'm close to your heart, so that's why. Valószínűleg. Mivel itt ülök ön mellett, ezért történt ez a tévedés, vagy talán azért, mert fiatalabb vagyok, nem tudom, és annyit szeretnék válaszként elmondani az elnök úr észrevételére. Jó ötletnek tartom, hogy halasszuk a döntéshozatat, és emiatt el tudom gondolkodni még a, a vélemény ügyén megfelelő demográfiai statisztikáknak az európai szintű gyűjtése az egy olyan terület, amelyben a területi kohézió döntő jelentőségű, és egyébként egy érzékeny kérdéskört is érint. Az országok, illetve a régiók közül néhányban nagyon magas a migráció, illetve a gazdasági munkaerő vándorlás, és erre még ráerősített a gazdasági válság. Erről többször tartottunk már vitát, ezt is figyelembe kell venni, valamint a tagállami sajátosságokat. Azt látjuk majd ugyancsak, hogy ezek a számok az európai intézményekben a tagállamok képviseletét is módosítják, illetve a tanácson belül ugyancsak. Tehát ezt célszerű úgy tekinteni, hogy nem ez az egyetlen jelentés, amely ilyen hatással járt, tehát a módszertanra, a politikai kihatásokra tekintettel kell majd megfelelő figyelmet fordítani. Köszönöm. Koszki. Köszönöm, Tarkovsky úr. Well, I don't want to open the debate. Nem akarom újra kezdeni a vitát, hiszen erről a múltkor már ezt már jó alaposan kiveséztük. Két módosító, két kompromisszum volt az asztalon, és a cseh kolléga által javasolt változat egyértelmű volt. Tudom, hogy a szocialista barátaink egy jó kompromisszumot szeretnének elérni, és jó irányba is haladunk. Nem arról van szó, hogy a szellemével ne értenék egyet, hanem arról van szó, hogy szerintem egy kis zavart teremt az értékelés, az én meglátásom szerint. Tehát szerintem a legfontosabb dolog az, hogy az AFKO előjogait védjük meg, főleg akkor, amikor a QMV-re kerül a ről beszélünk. Nem arról van szó, hogy nem értünk egyet, hanem arról van szó, hogy le kell ülni, és esetleg a kettőt egyesítjük, vagy a csekeszéni kompromisszumhoz közelebbet tudjunk letenni az asztalra. Tehát nem hiszem, hogy itt nagy ellentétek lennének, csak azt gondolom, üljünk le, ismerjük egymás érveit, és egy jó kompromisszumot fogunk tudni elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ennyú képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy újabb lehetőség, hogy pénzt spóroljunk, hiszen ez mind pénzbe fog kerülni, hogy ezt a sok statisztikát mind begyűjtsük. Kérdezem, van rá pénzünk? Az én hazámban, Nagy-Britanniában egyre nehezebb ki lenyomozni, hogy ki hol lakik, vagy ki lakik ott. Hiszen olyan mértékben ö, települnek be az emberek, hogy már nem tudjuk számon tartani. Folyton csak építjük a házakat, és valaki egyszer előállt egy olyan adattal, hogy ö, nálunk 7 percenként kellene új házat építeni, hogy lépést tudjunk tartani a bevándorlással. De persze senki nem tud semmi konkrétumot. Ezt tud, látjuk, hogy a kisországok érdeke az, hogy a számaikat felnagyítsák, ez egy nagyon vonzó lehetőség, nagyon csábító dolog. Tudja az Európai Unió, hogy mennyire megbízhatóak ezek a számok és adatok? Aztán itt van a lehetősége annak, hogy itt most aztán valóban kitörjön a a, a, az össze, a zavar. magyar kollégám, aki jobban beszél angolul, mint jó magam, Magyarországban, Magyarországon és Romániában én úgy tudom, az erdélyt részen élő emberek két kettős állampolgárok, akkor ide is számítanak, és oda is? Nem tudom, de minden esetre ez egy lehetőség. Aztán a másik kérdés, hogyan fogjuk ezeket megjeleníteni, mire használjuk? Az Görögország, amikor csatlakozni akart az európai, az euróhoz, akkor mindenféle gyönyörű adatot produkáltak, hogy ó, hát ők már nagyfiúk, ők ezt mindjárt félkézzel is meg tudják csinálni. Tehát én fenntartásra kezelném ezeket a fajta statisztikásokat is. Az enyém egy vidéki ember hangja, de remélem meghallja azt Brüsszel is. Köszönöm. Allora prendo atto delle... Tudomásul veszem tehát észrevételeiket. Megpróbálunk egy kompromisszus megoldáshoz jutni, oly módon, hogy felveszük egymással a kapcsolatot. A következő ülésig, eh, január 21-ig, amikor is remélhetőleg már akár szavazhatunk is, hogyha sikerül ezt a kompromisszós módosítót kialakítani. Köszönöm, most pedig térjünk át a következő napirendi pontra amely szintén elég fontos. Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémái két jelentéstevő van, Tarkovsky és Gualtieri urak, már számos vitát lebonyolítottunk ebben a tárgykörben. Most egy első munkadokumentumot mutattak be angol nyelven. Kérem tehát a jelentéstevőket, hogy mutassák ezt be. Tarkovsky úr, tessék! Again, we, we've talked... Már kétszer vagy harra-háromszor is beszéltünk erről a dologról, ahol világosá tettük az álláspontunkat, tehát nem akarnék itt hosszas bevezetésbe bocsátkozni, de végre van valami az asztalon, írásban is. És arra gondoltunk, hogy először legyen egy munkadokumentum, amivel az ember föl tud készülni az előttünk álló feladatra ezért nem akartunk egy jelentéstervezetet letenni az asztalra, hanem egy kezdő munkadokumentumot elkészíteni. Először is szeretnénk a fogalmakat tisztázni, ahogy ezt mondtam korábban is, hogy itt nem több szintű kormányzásról, irányításról beszélünk, az egyesült, ugye helyi, nemzeti és a, az uniós, hanem a több ágú kormányzás, amiről itt beszélünk, amit szeretnénk csinálni, az az, hogy szeretnénk kihasználni és mozgósítani azokat a lehetőségeket, amik a meglévő szerződésekben rejlenek. És feltettük magunknak azt a kérdést, hogy mit tehetünk annak a helyzetnek a kezelésére, amelyel amelyel a különböző tagországok szerbenézünk, és mit tehetünk, és mit lehet elérni az európai szerződéseken keresztül, hogy javítsuk az Európai Uniós irányítást és kormányzást. Erre konkrét válaszokat is kell adni. Megkerestük azokat a jogi alapokat, amely az EMU-t támogatja a jelenlegi szerződések értelmében, és itt ö, megint itt mozgó célpontra lövünk, hiszen ö, folyamatosan születnek az Európa tanácsban, Európai Tanácsban a, ö, a döntések, és szeretnénk tisztázni azokat a lehetőségeket, és szeretnénk tisztázni azokat a döntéseket, hogy ho, hogy meddig lehet elmenni, mi a mozgásterünk a szerződések módosítása nélkül. Már megmondom őszintén, hogy némelyikük nem egészen egyértelmű. Aztán, hogy milyen lehetőségek vannak a jelenlegi ö, ö, szerződések értelmében további fiskális kapacitások ö, felállítása, ez ugye nem egyszerű, tudjuk, a, hogy a helyzet egyre bonyolultabb, bonyolultabb annál, mint ahogy azt a bizottság gondolta. Aztán, hogy ez hogyan, hogyan lehet ezt a, fiskális szerződést beemelni az EU jogi keretbe, hogy valóságá váljon, úgy meg olyan formát adni neki, hogy a jövőben része legyen az Európai Unió jogrendjének és nem az, hogy töredékessé tegye és szétszabdalja az európai intézményeket. Aztán szeretnénk a Tyson jelentés megállapításaira építeni. Kiváló véleményt adtak, kaptunk erről, bár az ECON szakbizottság nem minden megállapítást fogadta el a kolléga véleményének. És hogyha a jövőről beszélünk, a legtöbb megfontolást arra kellene fordítani, legtöbb gondolatot, és így erre várnánk megjegyzéseket, szerintem fog is érkezni jó sok. A legfontosabb dolog, ami a legvitatottabb dolog, ahol igazán le kell ülni és átrágni, ez az ötös pont, hogy milyen uniót szeretnénk a jövőben, hogy mit szeretnénk látni. És ez is ugye a végső kérdésre for ki, hogy, hogy akarunk-e módosítani, hogy mit akarunk látni a szerződésekben, ami benne van, azt hogy akarjuk kihasználni. És szeretném rámutatni, hogy nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy hogy valamiféle mesterségesen felállított kategóriákba szuszakoljuk be az egyes tagállamokat, hiszen ez, annál, ez a kép sokkal árnyaltabb és inkább politikai jellegű. Tehát ezzel is kell foglalkoznunk, egy kicsit a jövőbe kell tekintenünk. Az a kiinduló pontunk, hogy, hogy itt ezek a meglévő politikai, gazdasági, politikai és jogi megosztottságok dinamikusabbak, komplexebbek, és az, az is kérdés, hogy ha ugye megnézzük a bizottság tervét, meg hogy utána mi történt, aztán, hogy mi történt a, az Európai Tanácsban, akkor tudjuk, hogy ez, ezek nem egyszerű kérdések, amire nincs egyszerű válasz. Aztán a jövőbeli szerződésről is kell beszélni, hiszen a jelentésünk vége ugye arról beszél, hogy arra tér ki, hogy milyen változás várható, hiszen ez egy dilemma a számunkra, hiszen intézményi kérdéseket is kell, kell, kell foglalkoznunk az EMU-val kapcsolatban, nem akarunk a részletekbe menni, de ugye legalábbis a mi szempontokból komolyan akarjuk ezt venni, tehát nem akarunk a túlságosan gazdasági részletekbe bonyolódni, hiszen a legfontosabb dolog az, hogy az intézményi kérdésekkel foglalkozzunk, hogy és az a kérdés, hogy mennyire akarunk itt részletekbe menni, főleg amikor jövőbeli kérdésekről van szó. Egy másik kérdés is kapcsolódik ehhez, hiszen itt a több ágú kormányzásról beszélünk, de hogy hol térjünk ki a, a szerződés változásának a jövőbeli változására, vagy pedig csak arra koncentráljunk, ami ma történik ebben a többágú kormányzásban. Azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell ebben a témakörben, és eh, várom a kedves kollégák véleményét és eh, meglátásait. Köszönöm szépen! Köszönöm, Tarkovszki úr. Gualtieri úr következik. Köszönöm. Nos, ez a munkadokumentum, amelyel kapcsolatosan köszönetet szeretnék mondani az AFKO titkárságának, amely kidolgozta ezt. Valamilyen módon összefogja, szervezetbe szervezi azt az anyagot, amelyet mi előállítottunk, elkészítettünk ezen munka során, melyet jó magam kezdtem el néhány hónappal ezelőtt a többszintű kormányzás tárgyában. Lefolytattunk egy meghallgatást, egyes alkotmányjogászoktól is kértünk véleményeket. A szakbizottságunk munkájának eredményes bekerült ebbe a Tyson jelentés kapcsán. Úgy tűnik, hogy ez az anyag lassacskán egyfajta, egy bizonyos fokú koherenciát ért el. Tehát ez a munka, hogy ezt a, az anyagot valamilyen módon egységbe szervezzük, létrehozott egy keretet, ahol megtapasztalható egy bizonyos vezérfonál. Ez tehát egy alapot jelent ahhoz, hogy részünkről kidolgozzuk a valódi jelentéstervezetet. Természetesen van itt néhány probléma, amelyet még meg kell oldanunk, melyek esetében választásokkal, döntéseket kell hoznunk, amelyeknél javaslatokkal kell élnünk. Itt a legfontosabb iránynak úgy tűnik számomra, hogyha összefoglalhatom, az az, hogy miután tisztáztuk a többszintű kormányzás kérdését, és azon problémák sok színűségét, amelyek ugye abból fakadnak, hogy egyrésztről a jelenlegi integrációnak egyfajta koherensebb keretet kell biztosítanunk, hiszen a több szintű kormányzásnak van az európai jogi térségben egy szerkezete, és vannak külső elemei is, ezeket integrálni kell, ezen kívül fejleszteni, módosítani kell a hatáskörök közötti egyensúlyt egyrésztről, másrésztről pedig az intézmények közötti egyensúlyt is meg kell változtatni. Tehát van itt egy ilyen kettős cél, az integráció és a fejlesztés, amely kapcsolódik a gazdasági hatékonyság, a, legit- a demokratikus, demokratikus legitimáció igényéhez, amelyek ugyanazon érem két oldalát képviselik, szorosan összekapcsolódnak, mert a jelenlegi struktúra gazdasági hatékonyságának hiánya jár bizonyos demokratikus legitimizációs problémával, és ugyanez aztán visszahat a gazdaságirányításra. Ezek a célok tehát mindenféleképpen dilemmákat vetnek fel, választásokra kényszerítenek. Itt főleg az az irányvonal kerekedik felül, hogy egyfajta többszintű kormányzási modellt őrizzünk meg, és hozzunk létre egy gazdasági monetáris uniót, amely megerősödött egy európai jogi keretben, amely mindenféleképpen szélesebb körül. Ez tehát az az első alapvető döntés, amelyet javaslunk ebben az anyagban. Másrésztől úgy tűnik számomra, hogy az Európai Tanács, illetve a bizonság jelenlegi iránya is erre felé mutat. Ez mindenféleképpen csak egy alap, de itt felvetődik egy másik nagy kérdés, azaz, hogy ezt a kettős integrációt, illetve fejlesztést hogyan, milyen módon lehet megvalósítani. Hogyan lehet megfelelni ennek a kettős igénynek. Itt is meg szilárdul az az átmeneti modell, amelyet lassacskán kidolgoztunk. Tehát egyfajta kettős vágány, dinamikus kettős vágány. Egyrésztről a szerződések által kínált lehetőségek maximális kihasználása, másrésztről pedig az, hogy foglalkozzunk a szerződések reformjának kérdésével. Itt mindenképpen politikai jellegű mérlegelésre van szükség a parlament, illetve a szakbizottság részéről. Az Európai Bizottság azon szendékával szemben, hogy benyújtja majd a javaslatokat a szerződések megreformálására vonatkozóan, még a ciklus vége előtt. A jelentésünk formálisan javasolja a szerződések reformját, de ezzel a kérdéssel kapcsolatban szakbizottságunknak kell döntenie, hogy aztán olyan végkövetkeztetést fogalmazzunk-e meg a jelentésben, amely azonosítja a szerződés reformjának alapvető elemeit, vagy pedig elindítsunk egy formális eljárást, a, a szerződések megreformálására vonatkozóan a parlament, illetve szakbizottságunk részéről. Azt hiszem, hogy az általunk végzett munka, amelynek egyrésztről eredménye a Tyson munka, az eléggé elmélyült volt, illetve részletesen el, ö, megvizsgált azt, hogy mit lehet a jellegi jogi keretek között végrehajtani. Van azonban még feladatunk ezen jelentés keretei között is, különösen azt illetően, hogy hogyan lehet különbséget tenni a források, illetve a szabályok között a jellegi jogi keretben. Azt hiszem, hogy lehetséges a jelenlegi jogi keretben egy ilyen megkülönböztetést tenni. Itt két jogi, kapacitás, jogi képesség van, a fiscal capacity, itt a mi javaslatunk jelenik ugyanis, ugyanis meg a Tyson jelentésben, ugyanis itt az Európai Unió költségvetésén belül akarjuk létrehozni ezt a több ágú kormányzást, Természetesen ezt a koncepciót még sokkal részletesebben meg lehet majd fogalmazni. A másik kérdés, azt hiszem, hogy ezzel egyébként jobb lenne nem ma foglalkozni, mert megfelelő kereteket igényelne ez a vita, de mindenképpen felvetődik a parlament bevonása ebbe a folyamatba. A parlament elnökének javaslata, amelyet az elnökök értekezlet elfogadott, itt zajlik erről egyébként egy vita, hogy létrehozzunk egy gazdasági monetáris unióval foglalkozó albizottságot, amely egy különleges albizottság lenne tárgyát, illetve tagságát, összetételét illetően. Nos, azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel az AFKO szakbizottságnak mindenképpen foglalkoznia kell, úgy, hogy élünk előjogainkkal e vonatkozásban. Ez a kérdés is bekerül majd jelentésünkbe. Aztán itt a tagállami parlamentekkel kapcsolatos viszonyról is szó van. Az Európai Tanácson kedvezően fogad, azt hiszem, hogy elég kedvező az, hogy a 14-es pontja a végkövetkeztetéseknek elfogadott néhány módosítót, amelyet a parlament tárgyalói nyújtottak be. Ahogyan tegnap is említettük, ez a parlamentközi eszmecsere fórum a vitát szolgálja az eszmecserét, de nem az ellenőrzést. Ezt világossá tettük. Az Európai Tanács ránk bízza ennek az együttműködésnek a módozatainak meghatározását, és e tekintetben csak néhány elvre szorítkoznék, nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni. Nos, Rafael már említette a legkényesebb részt, amely a szerződések esetleges reformja. Itt van szükség a legrészletesebb, legelmélyültebb munkára. Három nagy tömb bontakozik ki ezzel kapcsolatban. Az egyik a hatáskörök kérdése, akár a, az EUMS 3-as 5-ös cikkét tekintve, a hatáskörök jellegét, megosztását illetően, aztán ezek odaítélése a ö, gazdaság politikáról szóló fejezetet illetően, és aztán itt van az eljárások kérdése, az egyensúlyok kérdése az egyes intézmények között, az áttérés a teljes mértékű együttdöntésre, és itt van a harmadik tömb, illetve az ebbe tartozó kérdések, a pénzügyi rendelkezések, a költségvetés, a saját források. Azt hiszem, hogy a három tömbbel kapcsolatosan konkrét javaslatokat kell kidolgoznunk. Milyen irányba mutatnak majd ezek? bizonyosan nem egy szövetség, egy federális ugrás irányába, hanem egy olyan irányba, amelyet jó magam egy federális átmeneti fokozatos szakasznak határoznék meg, amely egyfajta könnyű szövetséget, federációt hoz létre. Ez természetesen semmiképpen sem jelenthet végpontot, ez csupán egy kiindulási pont a további változások irányában. Köszönöm. Elnök, köszönöm Gualtieri úr. Most Etterbeck képviselőkért szólt. Ettermek. Puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy fontos jelentés. Egyfajta szellemi új gyakorlat. Néhány fő észrevételt szeretnék kiemelni. Húzzuk alá, hogy az EU egységes jellegű. Mert eddig azt hangsúlyoztuk, hogy az EU ereje abban rejlik, hogy közösen tud fellépni. És nem régiben különböző csoportosulások álltak elő, illetve megerősítették ezt. Határozottan ahhoz a vonalhoz kellene magunkat tartanunk az Európai Parlamentben, hogy az EU egészének kell előre haladnia. Egységesen. Ebben rejlik az ereje. És ezt kellene a külvilág felé, illetve világméretekben is hangsúlyozni. Még egy dologra szeretném a figyelmet felhívni. Az Európai Bizottságnak a helye, helyzete az Európai Bizottság helyzete gyengült. És hogyha megnézzük az előző Európai Tanácsi találkozónak a következtetéseit, illetve az utolsó előtti következtetéseket, akkor azt látjuk, hogy a tanács kapta meg a feladatokat, és nem az Európai Bizottság. A kezdeményezés jogát továbbra is a bizottságnál vélelmezzük, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy a kormányközi megállapodásokban rejlik a jövő útja. Aztán a szerződés esetleges módosításáról. Én ezt a nyitottsággal venném egy témakörbe még mielőtt az EU-ra jogköröket ruházunk bármilyen szinten, azelőtt átláthatóbbá kell tennünk. Ehhez nem szükséges módosítani a szerződést. Sokkal inkább politikai akaratra van szükség. Hogy a döntések nyílt eljárásban szülessenek, és a polgárok követhessék, hogy hogyan születnek a döntések. Mondok erre egy példát. Az EU költségvetéséről folyik a vita, illetve a hosszú távú költségvetés szintén vita tárgyát képezi. A polgárok, a sajtó, az európai parlamenti képviselők összességében mind kimaradtak a legutóbbi döntéshozatali eljárásból. Senki nem tudta követni, hogy hogyan is állt elő a döntés, illetve hogy milyen grémium hogyan dönt. az Európai Parlament kiinduló pontja az ebben a témában, hogy a következő 7 évre szóló költségvetésről a legkisebb nyíltság nélkül döntöttek. És számos egyéb témában születnek döntések zárt ajtók mögött. Ha például arra gondolunk, hogy a szakbizottsági döntések kompromisszumos módosításokról hogyan születnek, nem a szakbizottságban, hanem valahol máshol. És azt mondjuk, hogy ez a nyitottság. Hogyha nyílt a szavazás, akkor ez végül is nem probléma, de amennyiben a költségvetésről hozott titkos döntést nézzük, ez óriási probléma az EU számára, és valamit kezdenünk kell ezzel. Úgyhogy ebben az anyagban ezzel kapcsolatban én azt, mondom, azt mondanám, hogy minden szinten nagy nyitottságra van szükség. És úgy gondolom, hogy a parlamenti szavazási eljárás a szakbizottságokban, illetve a plenárisan, és ezt kéne, hogy tükrözze. Múlt csütörtökön úgy vettünk részt a szavazáson, hogy Számos esetben egyértelmű volt az eredmény, 400-an szavaztak mellette, 100-an ellen, és az elnök éppen fordítva értelmezte az eredményeket. Tehát időnként ellenőrizni kell, és persze becsúsznak efféle tévedések. De ma ennek nem így kellene lennie. Kézfeltartással szavazva az elnök ugye nagyjából megtippeli, hogy mi lehetett az eredmény. Hogyha fejleszteni szeretnénk az EU-ban a döntéshozatal módját, akkor ezeket a problémákat kell felvetnünk és megoldanunk. Csak hogyha minden szinten nyíltá tettük a döntéshozatalt az EU-ban, akkor képzelhetünk el új feladatköröket, de addig nem. Semmi esetre sem az előfeltételeket meg kell teremteni a demokráciához. Köszönöm. Merci, cher euh, collègue. Euh, la parole est... Köszönöm szépen, kedves kolléga. És most Bronsz úrnak adom meg a szót. Uh, a mikrofon nem működik. A dokumentum úgy fogalmaz röviden, hogy a többszintű irányítás az Európai Unióban a többsebességes integrációt tükrözi. És ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy minden tagállam rendelkezik jogalkotási hatáskörrel, viszont az euróövezetben a tagállamoknak egy szűke belső köre vesz részt. Tehát akik a konkrét projektben nem tagok, azoknak is bizonyos mértékű beleszólása van, illetve döntési joga. Scholz elnök a Financial Times számára december 7-én azt a nyilatkozatot adta, máshol nem láttam ezt, hogy a gazdasági, illetve monetáris bizottság az LKB, e a bankunió, illetve az euróövezet feladatkörének már nem letéteményese, hanem egy képviselőkből álló külön bizottság foglalkozik ezzel, minden tagállam benne van, kivéve az Egyesült Királyság. Gualtieri úr erre utalt, azt hiszem a délelőtt során, röviden, és nem hiszem, hogy félreértettem. Schulz úr személyes véleményét fogalmazta -e meg vajon ebben a nyilatkozatban, vagy pedig szélesebb értelemben eh, mondta, amit mondott. Természetesen ebből különböző változatok következhetnek a tanácsnál, illetve az Európai Tanácsnál. Némelyik formációban minden tagállam képviselői benne lehetnek, más formációkban pedig nem. Tehát egyrészt én tiltakozom eh, Sulcú nyilatkozata kapcsán, hogy az országom képviselőit érintően így fogalmazott, illetve másik oldalon pedig nem szabad hamis optimizmusba ringatnunk magunkat. Köszönöm, Daffur. Chairman, um... Elnök úr, azt gondolom, hogy ez nagyon rendkívül fontos jelentés lehet, ami előkészíti a terepet a tavasszal várható konvencióra, nevezetesen 2015 tavaszán, ami várható. Az, ahogyan a bizottság, amennyire a bizottság és a parlament képtelen a politikai megfontolásokat a mélyebb integráció irányába való gyakorlatba átültetni, hát ez síralmas dolog és elkeserítő. De ez nekünk mozgásteret nyit, egy rést, amit betölthetünk. Azt gondolom, hogy a parlament erős pozícióban van ahhoz, hogy vezesse a politikai, az európai politikai változások napirendjét vezesse és irányítsa. Barozó elnök úr, arra hívott fel, hogy a tagállamok mélyen gondolkodjanak el, de nem mondott semmit arról, hogy milyen szerepet játszanak ebben az európai intézmények. És ha én jól értettem, akkor ö, nyilvánosságra akarja hozni a csak 2014 tavaszán kívánja nyilvánosságra hozni a szerződés módosítási javaslatait, ami már messze késő ahhoz, hogy befolyásolhassa az európai parlamenti választásokat. Azt gondolom, hogy gyorsan kell lépnünk, okosan kell lépnünk, és a kormányzás fogalmára, gondolatára kell méghozzá a föderális kormányzásra kell koncentrálnunk a fiskális unió tekintetében. Hogy ez ebből mi következik ebből a demokráciára nézve, ideértve a jelenlegi jogosítványokat, és azokat a jogosítványokat és struktúrákat, amelyeket most a bizottságnál látunk. Szeretném elmondani, megvilágítani azt, hogy milyen eszközök és milyen profil ja van az Európai Unión végrehajtó szervének, hogy milyenre van szükség hogy egy, tiszt, egy fiskális uniót tisztességesen tudjunk működtetni. Azt gondolom, hogy a munkánk összenak összességében erre kell koncentrálnia. Természetesen ez minden mást is érinteni fog, kezdve a kül- és biztonságpolitikától, kezdve a, a belső piacig, egységes piacig mindent de nem feltétlenül foglalja magában azt, hogy megosszuk a illetékességet, illetékességet a tagállamok, illetve az unió között, túl azon a megállapodáson, amelyet a Lisszaboni szerződéssel fogadtunk el, és értünk el. Rengeteg spekuláció lesz az Egyesült Királyság szerepével kapcsolatban. A brit kormány maga is áttekinti ezeket a illetékességeket és hatás, hatásköröket. És ennek az eredményét alapján ennek az eredményét majd 2014 végén kívánja nyilvánosságra hozni. David Cameron elnök, miniszterelnök úr januárban fog beszédet tartani, nagy, nagy beszédet, nagyszerű beszédet ígért nekünk, amelyben megvilágítja, elmagyarázza a stratégiáját, taktikáját, azzal kapcsolatban, hogy milyen, le, milyen, milyen legyen a viszony az Egyesült Királyságnak és az, az Unió felé. Azt gondolom, hogy itt a bizonyos szakbizottság tagjai igenis értékelik, hogy, a, hogy az Egyesült Királyság viszonyát uh, újra gondolják, valószínűleg alapvető kérdések mentén. De valószínűleg ezt is figyelembe kell venni a jelentésünkben. És még egy utolsó gondolat a parlamenttel kapcsolatban. A tanács természetesen megosztott. És ez a tanács dolga, hogy döntsön a saját maga ügyeiben. Hiszen a, az á, a, a tagállamok képviselői ülnek ott. A parlament nem a tagállamokat képviselő, képviseli. Hogy felosszuk a parlamentet ö, olyan bizottságok csoportjára, amely bizonyos országokat fogadna csak be. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megszegné a saját eljárásrendünk szabályait. Azt gondolom, hogy Schulz elnök úrnak és bárki másnak, aki ilyesmit bedob, ezzel szemben a szakbizottságunknak nagyon világos és gyors, azonnali választ kell adni, adnia, hogyha ilyen, hogy mire, milyen, mirehez vezetnének ilyen javaslatok, nevezetesen a szerződés megszegéséhez, és természetesen bíróság előtt ezt meg is támadnák. Köszönöm szépen! Köszönöm, úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzés. Nos, DAF úr teljes mértékben helyesen írta le a jogi helyzetet. Az Európai Parlament eh, a jelenlegi szerződés figyelembevételével csak teljes létszámában hozhat döntést. Tehát nem lehet jogalkotás, végleges költségvetési döntés anélkül, hogy valamennyi 27 tagállam abban ne szerepelne, ne lenne előirányozva. Gualtieri úr, Ferhofstadt úr és jó magam a GMU-val kapcsolatos dokumentumban is beleírtuk, hogy az euró az Európai Unió valutája, az Európai Parlament pedig az Európai Unió parlamentje, ezért az Európai Parlament az Euró parlamentje is egyben. Ez teljesen világos kell, hogy legyen. Itt a javaslatok, amikről, amiket Schulz úr tett, az erről zajló vita világossá teszi, hogy nem szabad ezt az elvet rosszul értelmezni. Nehéz pszichológiai helyzet ben vagyunk, ami az Európai Parlament jogait illeti. Számos tagállamban elhangzik, hogy itt egyes országokból olyan emberek szavaznak, akik meghatározzák a feltételeket, ugyanakkor ezen feltételek soha nem érintik majd őket. Ez azt jelenti, hogy itt a más országok beli ö, ö, személyek ö, részére szabnak meg olyan feltételeket, amelyek ők magukat soha nem fogják, amik ők magukat soha nem ö, fogják érinteni. Ez már önmagában problematikus, ezt meg kell értenünk. Még egyszer megértem, hogy ne értsenek félre. Egyetértek a kollégákkal, de politikai oldalról kell megoldani ezeket a problémákat. Hogyha a GMU kérdéseiről vitázunk, az Európai Központi Bank elnöke ellátogat hozzánk, beszámolót tart, és az illetékes elnök az illetékes szakbizottságban nem is tagja az euróövezetnek, az ő országa nem is tagja az euróövezetnek. Tehát ez már önmagában egy kritikus kérdés. Tehát ez nem jogi, hanem egy politikai jellegű probléma. És ez elmúlt évben, illetve ebben az évben nagyon sok vita zajlott sok országban, sok újság hasábjain, azt illetően, hogy a GMU továbbfejleszthető-e, oly módon, hogy egyre, inkább európai szinten döntünk, a parlamenti rész fog dönteni, ellenőrizni fog, és azokat, akik nem nincsenek érintve a rendelkezések által. És az a végkövetkeztetés, amit ebből levonnak, hogy az Európai Parlament az európai szintű egyre növekvő hatáskörökkel nem lehetne az a kamara, amely ö, végül is dönt ezekben a kérdésekben. És itt lehetne itt egy vegyes parlamentet létrehozni, esetleg a 27 tagállami parlamentből és az Európai Parlamentből erre a célra. Nos, az elmúlt hónapokban ilyenfajta elképzelések és napvilágot láttak, és el kell, hogy mondjam, hogy Farompoly elnök és Barózó elnök úr magatartása okán azon dokumentumokban, amelyek a mi felelősség alatt megszülettek, az elmúlt időkben egy kicsit lenyugodott a vita. Az elmúlt két-három hónapban ez most már nem jutott úgy kifejezésre olyan éles formában, mint korábban. Éppen ezért azt hiszem, hogy itt most azt kell megoldanunk, hogy a jogi helyzet megsértése nélkül olyan üzeneteket küldjünk ki, hogy igenis látjuk a problémát, láttuk a problémát, és látjuk is azt, és ez csak az Európai Parlament önszabályozó szintjén történhet meg az albizottság keretében, amelynek nincs döntési ereje. Ott szimbolikus szinten tudunk valamit felkínálni. Ez ideig nem történt meg. Nos, ez egy kérés is brit barátaink irányában, én mindig is nagyon erőteljesen síkra szálltam a brit tagság mellett, a brit csatlakozás mellett, de azt kérem, hogy azok a kollégák, akiknek, akik nem akarják, hogy közük legyen az EU hoz, nos, akkor azok ne is akarjanak részt venni az együttdöntésben. Talán ez egy olyan magatartás, lenne, hogyha én egy adott döntés által nem vagyok érintve, akkor a többieket béké hagyom ezzel a döntéssel kapcsolatosan. Ez talán egy úriemberi magatartás lenne, és ezáltal már a probléma megoldódna. Tehát ez egyfajta önszabályozás egymás között és hogyha egy csendes egyetértés, egy hallgatólagos egyetértés uralkodik ezt illetően, akkor ezt semmiféleképpen sem kellene jogi keretek közé helyezni. Ez egy gentleman agreement, lenne egy hallgatólagos megállapodás, és aztán kérdés az, hogy szükséges más kereteket kialakítani, ez majd a következő hónapok során fog eldőlni de szerintem sem az Európai Parlament, sem az Európai Unió sem kell, hogy új falakat építsen, ehelyett meg kellene próbálni parlamenti képviselőként magunkat egységként tekinteni, nem pedig úgy, hogyha valaki egy adott tényás által érintve van, akkor ö, ö, csak azok szavaznak, akik ott érintve vannak, például a Schengen esetében. Azt hiszem, hogy ez a parlament széttagolódását, széttöredezését okozná, és ez semmiképpen sem lehet összhangba hozni a parlament önimázsával. Elnök, köszönöm szépen, Brokkor, ezzel lezárultak a felszólalók felszólalásai és a két jelentéstevőtől várom, hogy milyen ütemtervet javasolnak, illetve mikor gondolják, hogy elkészül majd jelentéstervezetük. Most csak egy angol nyelvű dokumentumról vitáztunk, majd lesz hamarosan fordítás olaszra és más nyelvekre is, és akkor jobban meg tudjuk vizsgálni ezt az anyagot. Tehát mit gondolnak a jövőt illetően, Quartieri úr? Gualtieri úr. Először szeretnék még valamit mondani az imént lezajlott vitával kapcsolatosan. Már ami ezt az AL bizottságra irányuló javaslatot illeti. Teljes mértékben egyetértek az Elmer Brock által mondottakkal. Politikai jellegű intézmény vagyunk, helyzetet, aktívnak, dinamikusnak kell lennünk egy nagyon kényes játszmában, melyben van egy olyan gondolkodási irányzat, mely szerint mivel a parlament strukturálisan nem tudja az euró valódi parlamentjének funkcióját betörteni, ezért az euróvezet kormányzása kormányközi kell, hogy legyen. Ez egy nagyon erős gondolkodási irányzat, nekünk mindenféleképpen dinamikus magatartást kell ezzel szemben tanúsítanunk, ezt is tanúsítjuk egyébként némi sikerrel, például, hogyha megnézzük az Európai Tanács végkövetkeztetését a demokratikus legitimizációval kapcsolatban, ezek nagyon fontos pontok. Ez egy szilárd pontot jelöl, és nem volt könnyű ezt elérni. Úgy vélem tehát, hogy ez a kezdeményezés, amely egy olyan javaslat, amely a parlament elnökétől származik, ezt megfelelően kell értelmezni. Mégpedig egy jelzésként kell ezt felfognunk, azt illetően, hogy érzékeljük a kérdést, illetve a parlament képes ezt a kérdést kezelni. Mindenekült politikai szinten. Úgy vélem például, hogy konkrétumokat mondjak, hogy nem hiszem, hogy elérünk oda, és én ellenezném is ezt, hogy egy olyan megoldás alakuljon ki, amely formalizálja egyes kollégák diszkriminációját egy parlamenti albizottságban. Egy olyan megoldást fogunk majd kialakítani, ahol is, mivel ugye van például a biztonsági politika, a biztonság és védelempolitika, amely különbözik a kül- és biztonságpolitikától, és van egy különleges albizottság, amely ennek vetületeivel foglalkozik, ez hasonlóan lehet egy albizottság, amely az euróvezet szempontjaival foglalkozik, mely az ECON szakbizottságon belül helyezkedik el, mint ahogy a SZEDE az AFET-en belül helyezkedik el. És, a, és Dániának van egy optautja a CSDP-t illetően, tehát tény az, hogy a CD-ben nincsenek Dán teljes jogú bizottsági tagok, van póttagjuk, de ez nem azért van, mert ez tilos lenne, hogy legyen tagjuk, hanem ez egy észszerűségi szempont, amire Elmer Brock is utalt. Azt hiszem, hogy ez egyfajta eredménye lehetne ennek a vitának. Így megőrizzük a tagok egyenlőségét, ugyanakkor egy politikai jelzést is kiküldünk, amely világos, azt illetően, hogy a parlament képes a kifogásokat figyelembe venni, amelyek legitimiz legitimizációjára vonatkoznak itt az euróvezet kapcsán. Természetesen egy tovább lépés lehetne az, hogy különbséget teszünk nem csupán a szabályok alapján, hanem a források alapján is, és így a parlament adaptációja erősebb lehetne. Természetesen, hogyha lenne egy európai költségvetés, amely csupán egyes országokra szorítkozik, akkor a parlament alkalmazkodni kényszerülne, saját költségvetési előjogait megőrizni. Mert azt mindenképpen el kellene kerülni, hogy ez a pénzügyi kapacitás a költségvetésen kívül, tehát az Európai Unió jogi struktúráján kívül jön létre. Fontos tehát, hogy jelzést küldjünk arra, hogy azt irány arra vonatkozóan, hogy felkészülünk erre a vitára, ami a következő években ki fog bontakozni. És most visszatérve egy kicsit specifikusabban az időtervünkre, úgy vélem, hogy jól tettük, hogy vártunk, most már itt vannak előttünk a javaslatok. Nos, Dafurral egyetértve az a határidő, amit a bizottság kitűzött túlságosan szoros. Nekünk az lenne a célunk, hogy a parlamentnek megadjuk azt a lehetőséget, hogy a bizottság javaslata előtt be tudjuk nyújtani javaslatainkat a szerződések módosítására vonatkozóan. Nos, ezen korláton belül tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság júniusban megküldte ezen roadmap bemutatását, az adógyi, illetve a gazdasági pillérrel kapcsolatosan. Most nekünk megfelelő időre van szükségünk ahhoz, hogy bekapcsolódjunk ebbe a folyamatba. Tehát nem kellene itt elsietve januárban bemutatni egy jelentéstervezetet, és túl gyorsan lezárni ezt a témát. Azt hiszem, hogy észszerű időt kell biztosítanunk magunknak a következő fél évben ezen téma lezárására. Tehát valószínűleg februárban, de erről mindenképpen vitáznunk kellene, hiszen itt még vannak olyan elemek, amin el kell gondolkodni, tehát valahogy február körül lehetne ezt a jelentést tervezet kialakítani, és aztán március és június között a parlament ki tudná fejezni a véleményét ezzel kapcsolatosan. Ez persze csak egy iránymutatás, erről még majd konkrétan tárgyalunk a következő hetekben. Köszönöm. Elnök Tarkovsky úr, hozzá kíván fűzni valamit? Rendben van ez így? Dobbiamo fissare nuovo nella seduta di febbraio. Akkor tehát februárra kell a téma új vitáját kitűznünk február 18-ára. Rendben ez? Így. Akkor erről így határoztunk, és áttérünk a következő napi rendi pontra, melynek ugyanezek az előadói Tarkovsky úr, illetve Gualtieri úr. Itt az Európai Lament összetételéről van szó a 2014-es választások fényében. Az elnökök értekezlete megerősítette, hogy lehessen két előadunk, és előre kell lépnünk, mert az Európai Unió szerződésével kapcsolatos 14-es cikk értelmében meg kell oldanunk ezt a problémát. Akit előadót hallgatjuk meg, Valtier úr először. Köszönöm szépen. Ahogyan tudjátok, 2014-ben a következő parlamentben Az a derogációs rendszer, ami most működik, a parlament összetételét illetően ez meg fog szülni. Momentán a parlament összetételével kapcsolatban dupla derogációnk van. Egyrészt le, egyik lehetővé teszi 99 uh, ben a maximálja 96 helyet, a, a, az elérhető parlamenti székek számát a frakciók tekintetében. Elnézést kérek, a német kabin panaszkodik, hogy a mikrofonok égnek akkor is, hogyha nem azt használja őket, aki szól hozzá. Tehát a második de- derogáció Horvátországot érinti, és ennek keretében lehetővé teszi, hogy 12 megfigyelő le, tagja legyen az Európai Parlamentnek, azon felül a 754 tag felett, amivel a parlament fel fog állni. Tehát amikor uh, megtörténik Horvátországia, eh, Horvátország csatlakozása, akkor már 788 eh, tehát így 751-re fog csökkenni, hiszen ez a derogáció lejár, ha csak nem módosítjuk a szerződést, de ez nem túl valószínű, hogy erre sor kerülne. Tehát ehhez kell igazítanunk a parlament összetételét egy olyan eljárás keretében, a 42-es cikk szerint, a szerződés 42-es cikke szerint, ami lefekteti, hogy a, egy európai parlamenti kezdeményezés, javaslat, amelyet az Európai Tanács egy, ennek egységesen kell elfogadnia, tehát kötel, kötelességünk, én azt mondanám, hogy ezt a javaslatot megtegyük egy olyan összetételre, amely tükrözi és tiszteletben tartja ami 750 tagot plusz a, az elnököt, így a 6 és 96-os szám limiteket. És amiket a jelentés tervezetben a következő afkóülés előtt előtt ahhoz, hogy ezt időben le tudjuk fordítani, hogy ez belekerülhessen, itt három alapelvet kell alapvetően észben tartanunk. Először is a progresszív arányosság elve, ami nagyon fontos, mert azért, mert a polgárok és a tagállamok uniója vagyunk, és ki kell egyensúlyozni az állampolgárok, és ugye, hogy egy ember egy szavazat alapon, valamint azt az elvet, hogy ami ugye, ugye ami minden föderális államban jelen van, hogy minden tagállamnak képviseltetnie kell magát. Tehát ez a ezért a degresszív arányosság elve azt mondja, hogy minél nagyobb a lakosság aránya, annál nagyobb ö, számú parlamenti székre van jogosultsága, jogosul, jogosult az adott ország, és másodszor minél egy adott ö, parlamenti képviselő, minél több állampolgárt képviseljük. Tehát itt alapvetően nem az elvel van baj, hiszen ez technikailag száz százalékban nem nagyon lehet betartani. A két elem közül az első, ugye, hogy te, ezt teljes mértékben tiszteletben tartsuk, ez azt jelenteni, hogy ez azt jelenteni, hogy minden tagállamnak ugyanennyi öm, székkel kellene bírja. Tehát igazából ez egy technikai, gyakorlati rendelkezés, de van, tehát fontos, hogy ezt betartsuk. Biztosítanunk kell az arányosságot, de biztosítanunk kell ezt, ennek a degresszivitását is. A második elem, amit itt figyelembe kell vennünk, az az, hogy ugyanúgy, ahogy az arra Lemaszúr kolléga rámutatott, biztosítanunk kell, hogy a parlament teljes mértékben kihasználja a minimum és maximum ö, plafonját és küszöbjét. Ugye ez nem kötelesség ezt a maximumot elérni, de politikailag és intézményi szempontból ezt ki kell használni a lehető legnagyobb mértékben, maximálisan azért, hogy biztosítani tudjuk, biztosítani tudjuk az arányosság legnagyobb érvényesülését. E, tehát egyértelmű jele annak, hogyha tiszteletben akarjuk tartani, be akarjuk tenni ezt a, a maximum plafont el akarjuk kérni, és a degresszivitás elvét is akarjuk érvényesíteni, az azt jelenti, hogy például növeljünk el Franciaország ö, székeinek számát, vagy ö, csökkenteni Németországét, hiszen akkor így nem érvényesülne a degresszív arányosság elve. Tehát itt most vezérlő elvekről, alapelvekről beszélünk, nem pedig kötelezettségekről. Azt mondom, hogy figyelembe kell venni, ugye a degresszivitást, a második elem viszont az arányosság. És éppen ezért, hogy maximálisan ki tudjuk használni ezt a plafont, és van ennek egy általánosabb oka is. Tudjuk azt, hogy a az alkotmány, a Német Alkotmánybíróság Lisszabon eseté, Lisszabon ügyben azt mondták ki, hogy nincs elég arányosság ebben a parlamentben, és ez befolyásolja a parlamentünk legitimitását. Ezt én ezzel abszolút nem értek egyet, de figyelembe kell venni, hogy ez a kifogás, ez az álláspont létezünk, tehát nem feszíthetjük a degresszivitást azon a ponton túl, mint ami már most ö, érvényesül hogyha így úgy, olyan változásokat, ha végig tekintjük az Európai Parlament történetét mostanáig, akkor megállapíthatjuk, hogy ezt a degresszivitást igenis betartottuk, és azt látjuk, hogy a nagy országok elég sokat vesztettek a kisebbek javára. Tehát azt gondolom, hogy most már elértük azt a pontot, amint túl nem feszíthetjük a degresszivitást, hiszen ez már a parlamentünk legitimitását kérdőjelezné meg. Tehát ez a második elem, és a és ez a második elem, ha, ha ugye az elsőt, meg a másodikat, tehát a degresszivitást és arányosságot, ezt valamiféle matematikai képleté kell ö, alakítani. Én azt mondanám, hogy itt erős újraosztást érnénk el. Ha figyelembe vesszük ezt a két fő modellt, a Cambridge és a parabolikus modellt, a Cambridge-ben azt látjuk, hogy hatalmas az újraelosztás mértéke. Azt gondolom, hogy ez nem lenne megfelelő, nem lenne helyes. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a, a parabolikus módszert használnánk, ami inkább a degresszivitást erősíti, akkor nem csak, hogy csökkenne bizonyos államok székelyének száma, helyének száma mondjuk Horvátország javára, hanem nagyon nehéz lesz ezt az, e, ezt az első két elvet össze egyeztetni. És ezzel elérkeztünk a harmadik alapelvhez, amit figyelembe kell venni, ez pedig a józan parasztész. Azt hiszem nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy ahhoz, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsuk a degresszív arányosságot, valamint a felső parlamenti maximált létszámot, hogy e- emellett nem lehetséges a nagymértékű újraosztás. És így kell, itt jön a képbe a harmadik elv, a józan paraszti ész, nevezetesen, hogy ezt a folyamatot egyhangúan kell e, elfogadnunk, és azt gondolom, hogy ez az én érvelésemnek a következtetése, végkövetkeztetése, és azt mondanám, hogy egy pragmatikus gyakorlati megoldást kell elfogadnunk, ami figyelembe veszi a degresszív arányosság elvét, úgy, hogy kellően arányos legyen, hogy a parlamenti helyek maximális számának a, a, maximálisan ki, ki tudjuk használni, hogy például egy német alkotmánybíróság ne tudja megkérdőjelezni a legitimitásunkat, és ezt egyfajta gyakorlatias megközelítéssel kell kezelni úgy, hogy maximalizáljuk az előnyöket, és minimalizáljuk a veszteségeket és a, a hátrányokat. Tehát azt gondolom, hogy olyan, jele, olyan javaslatot kell letenni, ahol egy ilyen, egy, egy egyensúlyi állapotot, aki senki sem fog uh, nyerni, és senki sem veszít ennél többet. Az, én azt mondanám, hogy ez egy jó kiindulási irányelv lenne, amit az első két említett elem hez kell igazítani, természetesen egy józan paraszti észsel, egy gyakorlatias megközelítéssel, az a parlament kiegészítésében úgy, hogy egy, egyhangú döntés szülessen a tanácsban. Azt gondolom, hogy itt most nem konkrét számokról beszélünk, hanem, tehát konkrétumok, hanem szerintem fontos volt, hogy ebben a szakbizottságban elhangozzanak azok az alapelvek, amelyek a javaslat mögött állnak, ami gyakorlatilag egy olyan javaslatot ír le, amely figyelembe veszi a degresszivitás, az arányosság elvét, ugyanakkor a józan paraszti észt is figyelembe veszi egy gyakorlatias megoldás. Azt gondolom, hogy most ezt be is fejezném. Nagyon sokan hozzá kívánnak szólni, Tarkovsky úr. Well, I, I wanted just to say... Csak annyit szerettem volna. Néhány általános észrevétel. Valamennyien tudjuk, mennyire nehéz az a kérdés mert nagyon nehéz dolog, hogyha az ember képviselői helyeket veszít. De informális beszélgetésekből kiderült ebben a témában, hogy még az is nehézséget okozza a tagállamoknál, hogyha egyetlen képviselői helyet elveszítenének. Ezzel tisztában vagyunk, csak kérdés, hogy mi lenne a más megoldás. Tehát, hogyha a legpragmatikusabb elképzelhető megoldást letesszük az asztalra, különösen figyelembe véve, hogyha olyan helyzetet szeretnénk, amelyben senki nem veszi egynél több képviselői helyet, őszintén szólva ez egyszerűen nem igazságos, majd erre mindjárt visszatérek. De hogyha ez a pragmatikus megoldás kialakul, akkor én úgy gondolom, hogy egyszerűen nincs más alternatíva. Mert ez az lenne, hogyha a plusz képviselői helyeket akarnánk a parlamentben kialakítani. A nehéz időket figyelembe véve képtelenek vagyunk megállapodni, és a tanács felé csak a plusz 12 helyet tudjuk javasolni az Európai Parlamentben. És nem szeretnék elindulni ebbe az irányba, hiszen ez imázsrontás lenne a parlament szempontjából, itt a válság, és így tovább. Tehát a parlament képviselői helyének a növelése nem lenne jó. Úgy gondolom, hogy forradalmi változást nem lehet intézményi kérdések felvetése nélkül megoldani, például a tanácsi szavazati jogoknak az elosztása révén, és ez egy nagyon pragmatikus megoldást igényel. Tehát akkor, amikor a szerződés módosításairól beszélünk a jövőre nézve, akkor vissza kell majd térnünk erre a kérdésre, amennyiben radikális változást szeretnénk. Roberto teljesen joggal említette a javaslatoknak a tartalmát, amelyek keringenek ezeknek az összefüggésében születnek meg a különböző javaslataink. Számunkra a legfontosabb a Lamassur féle degresszív arányosságnak a definíciója. Miért? Mert nem tartjuk a legjobbnak feltétlenül, de ez kell, hogy legyen a hivatkozási pont, mert a legutóbbi ciklusban ezt a tisztelt ház már egyszer megszavazta. És a legfontosabb dolog emiatt a lakosság, illetve a képviselői helyeknek a száma Németországtól Mátáig, Luxemburgig megvonva a skálát degresszív arányossággal. Hogyha a matematikai képleteket összeállítjuk, és igazságosak akarunk lenni, csak azt figyelembe véve, hogy a történeti háttér hogyan alakult, illetve a Lamassur 7-es, hogyha a nagy tagállamok esetében ez két-három képviselői helyet jelent, és hogyha megfelelő lakosságarányt szeretnénk, akkor egyesek három, mások két helyet veszítenének, illetve a többség minimum egy képviselői helyet. Tehát úgy gondolom, hogyha tovább megyünk, és elfogadjuk azt a szabályt, ami egyébként sem könnyű, hogy azoknál az államoknál, amelyek nyernének helyeket, a, hogy a következő néhány évben ez ne fordulhasson elő, mert egyébként mélyreható szerződés módosítás kell. Akkor viszont Horvátországnak úgy tudunk képviselőhelyeket teremteni, hogyha megváltoztatjuk a helyeknek a számát. A Lamassur Severint képviselői helyek arányosításával akarjuk megoldani, akkor legalább egy-két helyet le kell vonnunk egyes esetekben, csak politikailag nehezen elfogadható ez német tagállamoknak. Mások egyet veszítenek, azt mondanánk mi meg kettőt egy nagy alkurészeként a végső pragmatikus megoldásként azt javasoljuk, hogy egyes tagállamok egy képviselőhelyről mondjanak le. Marad még egy-kettő rés a rendszerünkben, mert hogyha abszolút igazságosak akarnánk lenni, akkor egyes tagállamoknak kettőt kellene veszíteniük. És ezt letéve az asztalra, tulajdonképpen nem akarjuk a tisztelt házra irreális megoldás formájában oktrajálni ezt, pontosan az ellenkezőjét mondjuk, hogy egyszerűen ez egy pragmatikus és alternatíva nélküli megoldás, és a tisztelt ház számára a nehéz gazdasági környezetben a helyek bővítése elfogadhatatlan, a parlament egésze számára is lehetetlen, hogyha az imázsunk fontos. És a játszma további része, hogyha a parlament átfogóbb reformokat szeretne az Unióban letárgyalni, akkor ez a megoldás. Köszönöm. Kollega Duff, tocca a lei. Duff, kolléga. Uh, we begin again on this, uh... Most ezzel a szágával részletesebben foglalkozva, azt hiszem a sürgősségét kell hangsúlyoznunk, tehát világosan meg kell fogalmazni, hogy akkor, amikor Horvátország csatlakozása bekövetkezik, ami ugye a tervek szerint július, fontos, hogy addigra meghatározott számú képviselői helyük, 11 konkrétan, hogyha valakit érdekel, hogy ez rendelkezésre álljon. És abban maradtunk, hogy előnyben részesítendő az a megoldás, hogy ebben most megegyezésre jussunk. Tehát 2012. decemberében ez volt a cél hogy megállapodjunk a képviselői helyek összetételéről a következő parlamentben. Másodszorban ez az első alkalom, amikor a parlament él a kezdeményezési jogával, vagyis javaslatot terjeszt elő ebben a kérdésben a Lisszaboni szerződés alapján. És úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt megfelelő megoldással lekövetni. Vagyis jó lenne, hogyha az eljárásunk nem egy keleti bazára hasonlítana, mert a múltban mindig így alakult a tanácssal az egyezkedés, illetve az IGC-vel. Akkor, amikor kialakult egyfajta alkufolyamat egy nagyobb csomag keretében történt ez a múltban, most viszont nincsen ilyen csomagunk. Tehát nem tudunk külön költségvetési fejezetet nyitni erre a témára egy olyan tagállam esetében, amely képviselői helyet veszít. A múltban, az ígécés időkben pedig erre megvolt a lehetőség. Tehát, hogy dűlőre vigyük ezt a kérdést, úgy gondolom, ahhoz az szükséges, hogy itt a parlamenten belül nem is szólva az Európai Tanács üléséről, mert meg kell találnunk a megoldást. Jelen pillanatban ugyanis a szerződés szegéses állapotban vagyunk. Mert a degresszív arányosságnak az elve nem valósul meg a ház jelenlegi összetétele mellett. Roberto helyzet leírása, amit mondott erről a záradékról, mint irányadó elvről, ez elgondolkodtatott. Egyesek jogi kritériumnak tekintik ezt, és a Kászruhely Bíróság, amennyire én tudtam értelmezni az állásfoglalását, úgy tekinti ezt az elvet, e, hogy ez elrendeli a degresszív arányosságot. Illetve, hogy ez nem csak egy irányadó elv, hanem egy konkrét jogi előírás. Tehát szeretném, hogyha nem bénítana le bennünket a Lamassur Severin képlet, amelyet a parlament elfogadott ugyan, de jogi eszközbe, illetve aktusba sosem épült be. Tehát Korábban már tettem is ilyen értelmű javaslatot, hogy a Lamassur Severin képletet át kéne alakítani, és úgy gondolom, hogy ez lenne a megfelelő eljárás. A logikus, átlátható és megmagyarázható kell legyen az a megoldás, amit kialakítunk. A szavazóknak ugyanis ki kell majd fejtenünk. El kell mondanunk a polgároknak, hogy a képviselői helyek arányosítása miért éppen úgy történt. Korábban erre még sosem volt lehetőség. Tehát a rendezés természetesen pragmatikus kell, hogy legyen, ebben meg kell, hogy tudjunk állapodni, és a pragmatikus megoldás olyan irányba kell mutasson, hogy egy képlet alapú megközelítéssel tudjuk ezt a helyzetet rendezni, amely ráadásul a várakozásaink szerint 2015 tavaszán összeülő konvenció eredményeinek is megfeleljen. Tehát a jelenlegi rendezésünk legalábbis nem mondjon ellent a képlet várható logikájának. A veszteségek minél kisebbre csökkentését javasolják, tehát hogy egy tagállam se kapjon több képviselői helyet. Itt 11 tagállam merül fel, amely önként feláldozna egy-egy képviselői helyet. Egyes tagállamok ugyanakkor fontosabbnak tartják a képviselői helyeiket, mint mások. Érdekes lesz majd ezt megvizsgálni, hogy jelentkezik-e valaki önként, hogy lemondjon egy-egy képviselői helyről. è una curiosità Hát ez egy komoly érdekesség, Fox úr. Thank you, Chairman. And can I thank... Köszönöm szépen, elnök úr. Robertónak, illetve Rafaelnek köszönöm szépen a helyzetismertetést. Mindkettőkkel egyetértek, hogy a tiszteltház méreteit nem kívánjuk növelni, mert 754 képviselőhely már is kellően széles kör. És a javaslataik alapján én szerintem a 751-es célt sem kellene kitűzni, mert nagyon is lehetséges, hogy a tanácsuk, illetve a tanácsban a javaslatukat majd feljebb tolják. Viszont a kiinduló javaslat az irányulhat 751-nél kevesebbre is, és nem kellene arra korlátozniuk a javaslatot, hogy tagállamonként egy képviselő, illetve hogy ennyivel legyen kevesebb, akár kettőt is javasolhatnak. Tudjuk, hogy a tárgyalások természet olyan, hogy a tanács ezen módosíthat. Tehát én szerintem, hogyha 751 maximum 11 veszteséggel a kiinduló javaslatuk, akkor ez igazából a start és a finish is egyben a parlament álláspontjában. Hogyha egyezkedni szeretnének a tanácsa, látom, integetnek, hogy nem. Én azt gondoltam, hogy de, mégis egyezkedni kellene. Akkor a javaslat Például a német oldalról 3 mínusz 736-ra csökkentenénk a többi tagállam veszteségeivel. A képviselőhelyek száma jóval kevesebb lenne, és ez költségben is előnyös. És aztán ezt lehetne alkotárgyává tenni. Ha viszont ennyire megkötik a kezüket, hogy Németország ugye három képviselő helyet veszít, ezt tudjuk, hogy bekövetkezik, illetve, ahogy Andrew fogalmazott, várjuk az önként jelentkezőket. Én szerintem ez nagyon nehéz helyzetbe hozza önöket, de egyébként sok sikert kívánok hozzá. Grazie. Chair, may, I just give a clarification? Not to, I want to make an intervention. A technical... Uh, egy gyakorlati uh, tisztelt, gyakorlati dolgot szeretnék tisztázni. Abból az irányból amit lát, ez haszontalan, csak egy jogi pontosítást szeretnék adni, elnök úr. Először is vannak szerződéses rendelkezések a háznak, 751 helye, képviselő helye kell rendelkeznie, kell rendelkeznie. Ha nem annyi lesz, akkor módosítani kell a szerződést, akkor módosítsuk inkább a jegyzőkönyvet. Tehát mert mondjuk azt, hogy ezt egyhangúan így döntöttünk. Tehát, tehát ne a ház méretéről kezdjünk el vitázni, és nem is csökkenthetjük a háznak a létszámát. Azt nem javasolhatjuk, hogy legyünk kevesebben. Olyan javaslatot kell tennünk, amely 751 képviselői helyet tartalmaz. Pont. A tanács egyhangú döntést fog hozni, amelyet viszont jóvá fog hagyni a parlament. Éppen ezért a parlament nek azt kell kérnie, hogy a saját ö, javaslatát fogadják el, nem pedig belenni egy tárgyalásos folyamatba. Tehát ez már valami más, ezt majd megbeszéljük a legközelebb ülésen, de a jogi helyzet ez. Honorable Agnew. I come from the keleti régiójának, az e- Egyesült Királyság e, e, keleti régiájából jövök, 5,5 millió emberre 7 MEP esik. Cipruson ennek a töredékére jut 7. Tehát ez iszonyúan aránytalan. Ez ké- és ráadásul az ez az 5,5 millió ember nettó befizető. A ciprusiak viszont nettó kedvezményezetjei az EU-s költségvetésnek. Elnézést? Nem hallom, hogy mit mond a kolléga, mondja a képviselő úr. Na most elvesztettem, hogy hol tartottam. Na, tehát az az annak ellenzése, hogy növeljük a háznak a létszámát, ez pénzügyi alapokon nyugszik. Akkor mondjuk a túlreprezentált államokat, mondjuk, menjünk oda hozzájuk, és mondjuk nekik azt, hogy ha ennyien akartok lenni, akkor rendben, fizessetek képviselőnként két millió euróval többet. És kérdez, menjetek haza, azt kérdezzétek meg otthon a tagállamokban, hogy akartok, kedves állampolgárok, több adót fizetni, csak azért, hogy nekünk több képviselőnk legyen Brüsszelben. Ez korrektebb lenne. Köszönöm. Köszönöm, Rangel úr. I'd like to say that I'm always astonished. Meg kell mondanom, mindig elképedek, amikor ezt a vitát elkezdjük. Példának okáért nem értem, hogyan mondhatja Fox kolléga, hogy 751 képviselő túl soknak talál ennyi költségvetésből, amikor nekik ott van a, az alsóház és a felsőház. Tehát akkor, ha önök hajlandóak csökkenteni a saját parlamentjüket, majd a komis? Nem önhöz beszélek, hanem Mr. Fox, helyé, Fox úr helyéhez beszélek, ugye, mert üres, de történetesen önül mellette, ennyit tudok mondani. Nem önhöz szóltam, hanem az üres székhez beszéltem. Duff kolléga nagyon lenyugöző en érvel. De ha ezekről a dolgokról úgy tud beszélni, hogy nem beszél a tanácsról, ah, hogyan lehet azt javasolni, hogy megváltozzon a parlamenti egyensúly, anélkül, hogy egy szót is szólna a tanácsról. Azt gondolja, hogy megváltoztathatjuk azt az parlamenti egyensúlyt, amit most van, anélkül, hogy megváltoztatnánk a tanácsban az egyensúlyt. Néha egyszerűen nem is értem. Hiszen a tanács, ugye ott van 49-ből az alkotmány a Németországban, Brémában és Brémába és Szárlánba három-három helyet ad Rajna-Veszfália, Észak-Veszfáliába meg hatot ad, és hatot a bajoroknak. És hogyha hatot adnánk, hat helyet adnánk, szavazati jogot adnánk a ö, tanácsban, akkor megtennénk ezt a parlamentben is. De ők olyan szabályt akarnak, ami a parlamentben azt jelenti, hogy a nagy államoknak kétszer annyi képviseletük van mind a tanácsban, mind a parlament. Tehát demokrat, demográfiai követ eh, kívánamnak kell megfelelni mind a két testületben, de most ez nem fog menni. Ha e, hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy egyformán kezeljük a tanácsban az, eh, vagy legalábbis elfogadható módon kezeljük az országokat a tanácsban, akkor lehet arányosan kell kezelni a tagállamokat a parlamentben, de ezt meg kell értenünk, hiszen mind nagyon korrektek vagyunk, de a minden föderációnak az alapja az államok egyenlősége. Például Svájcban, például Brazíliában, Mexikóban, Indiában, Egyesült Államokban. És hogyha akarunk egy egyes sebességű, meg kettes csoportú országokat, és aztán akkor lenne egy szövetségi államunk. Ez nem fog menni. Kik azok az igazi föderalisták? Azok, akik a felsőházban többséget akarnak, és más szabályokat a, az alsóházban. Ez nem fog menni. El kell mondanom, hogy tiszteletben tarthatjuk mi a degresszív arányosság elvét. Azt mondjuk, hogy például az ön javaslatát a nagy tagállamok közötti arányban, ugye Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Egyesült Királyságban, hogyha itt valamilyen változtatást akarunk eszközölni, akkor lesz ö, degresszív arányosság. És ahogy Lamassz úr nagyon ö, ügyesen rámutatott, hogyha Németország ö, helyeket veszít, akkor ugyanúgy el, mint ahogy most Franciaország. Tehát ha a közepes mérszekű országokat ebben nem vonjuk be, akkor nem tartjuk tiszteletben teljes mértékben legalábbis a degresszív pro, elányosság elmét. Tehát azt gondolom, hogy az ön javaslata konstruktív. Gyakorlatias és konstruktív, de a, nem tudok egyet érteni az, an, azzal a, azokkal az alapelvekkel, amik el mögött vannak. Tehát ha az embernek ha federalitást akarunk, akkor mindig is lesz ez a két, kettős osztató parlament, alsóház, felsőház. Hogyha el akarjuk fogadni a tanácsban a demográfiai ö, arányokat, akkor, akkor nem tartható a jelenlegi helyzet a parlamentben sem. Hiszen így a kis és közép méretű országok járnának rosszal. Tehát ha nem fogadjuk el a tanácsban a tagállamok egyenlő kezelését, és hogyha nem értjük meg, hogy mondjuk egy bíróság úgy dönt, hogy, hogy, hogy demokratikus dolog 35%-kal parlamentet ö, alap, ö, alakítani, ez antidemokratikus azt én értem, hogy miért foglalkoznak az angolok azzal, amivel, hiszen az angol rendszer ilyen, hogy náluk előfordulhat, hogy vannak olyan körzetek, ahol viszonylag sokkal kevesebb, arányaiban sokkal kevesebb ember kaphez van rendelve egy parlamenti szít. Aztán akkor itt van az időzítés kérdése is, amivel még csak rosszabb a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy a demokrácia a jogállamiságot is jelenti, és egyen súly az intézmények között. Ez a demokrácia. Tehát, ha nem akarunk egy kiegyensúlyozott megoldást, akkor a kis, a közepes országok ezt ellenezni fogják, és nem fogják megszavazni a tanácsban. Nem azt mondom, hogy nem értek egyet, vagy nem osztom a kolléga jövőképét, amit nagyon is parlamentikusnak értek, de amit nem tudok elfogadni, az az, hogy szerintem akik ebben a közepes méretű kategóriában esnek, nem fogják elfogadni és megszabadni ezt a fajta ö, beszédet és logikát, amely ö, én azt gondolom bizony nagyon is képmutató, hogy federalisták vagyunk, de olyan szeretnénk, ahol bizonyos országok nagyobbak, erősebbek, és jobban bánunk velünk, mint a másikakkal. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és természetesen nem fogunk elfogadni olyan megoldásokat, amelyek, amelyek ilyen elveken alapulnak. Köszönöm szépen. Grazie lei. Köszönöm. Ijátér Meki asszony következik. Köszönöm szépen. Az állampolgárok úgy vélik, hogy a képviselői helyek elosztását valamiféle matematikai képlettel oldjuk meg, de ha hallanák ezt a vitát, akkor rájönnének, hogy nagyon érzelmektől fűtött, nem pedig semmi köze a matematikához. Szeretném hangsúlyozni, szeretnék két dolgot kiemelni. Először is. Az a degresszív arányosság elvével kapcsolatban eddig ezt az elvet alkalmaztuk, és a Lamassur jelentésben ezek az, ez az elv, ezek az elvek tükröződnek. Beszéltünk a parlament méretéről, amelyet a szerződés fektet le. Nem hiszem, hogy, jó, hogy kellene a parlamenti létszámot növelni. Lefektettük ezt a szerződésben, de azt gondolom, hogy ezzel együtt a degresszív arányosság elve nagyon fontos. Köszönöm szépen! mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan és egyértelműen fogyalmat. Hefner úr. Igen, kedves kollégák, azt gondolom, hogy fel, szembe tűnik, és teljesen világos, hogy itt, itt alap felfogásban vannak különbségek az európai képviseletről és alkotmányosságról. Éppen ezért tartom fontosnak az, hogy ezt a vitát alaposan folytassuk el, járjuk körül, és teljesen világos, tiszta eredményre jussunk. Szeretném elmondani, hogy nekem a degresszív arányosság elve e, elsősorban nem e, egy, önké egy választott, szent szándéka választott, hanem egy, hanem egy ö, ö, magát adó alapelv. Én azt gondolom, hogy a szerződésekben lefektetett elvek, hogy is mondjam csak, nem nem egy általánosan kívánatos alapot jelent, amitől el lehet térni adott esetben. Én azt gondolom, hogy ez egy elv, olyan elv, amelynek jogi ereje van, és ami mellett ki kell tartani. A politikai okok, a háttérokokat mindannyian ismerjük, nem akarunk bemenni ebbe, hogy miért nem találunk olyan egyértelmű szabályokat arra, hogy, hogy ugye miért jelenítik meg justíciát bekötött szemmel, mert nem nézi, hogy kinek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy csak azt gondolom, hogy igenis szükség van arra, hogy a népesség szám alapján döntsünk parlamenti helyekről. De azt gondolom, hogy ö, ugye van két általános elv, de van ebben egy politikai akarat is, és ez az elem nekem ö, ö, nem szükséges, úgy tűnik, hogy nem szükséges. Hallottam ezeket a politikai okokat, hogy miért szükséges, de nagyon nehéz azt gondolom, hogy nem látok erre se jogi, se gyakorlati érvet, hogy ez miért ne menne. Éppen ezért ö, gondolom azt, hogy igenis ambicionál arra kell törekednünk, hogy egy olyan képletre tudjunk megegyedni, amely nem követeli meg, hogy a demográfiai mozgásokat minden új csatlakozás után újra kelljen tárgyalni az egészet, hogy melyik ország hogyan milyen hány szám a parlamenti helyet kap. Még egy rövid megjegyzés. Elképettem Egnyú kolléga javaslatán, nem tudom, hogy most viccelt, vagy tök komolyan beszélt. Ez vicc volt? Nem, komolyan beszélt. Nos, őszintén szólva, az, hogy hogy, ember, hogy ö, államok parlamenti helyeket vásároljanak, ezt most hallom először. Hallottam én már öntől olyat, amitől, hát hogy úgy fogalmaznak, dobtam egy hátást, de az, hogy, hogy ilyen ö, demokráciai alapelvekkel is viccelni tud, vagy értve komolyan beszéljen, ö, az, azt nem gondoltam volna. Paolo, csak egy dolgot mondanék. Azt gondolom, hogy talán itt volt egy kis és nem tudtam egészen jól követni tehát itt a Német Alkotmánybírósággal ön ugye azzal érvelt, hogy a, a Bundesrátban a, a mások, a, hogy eltérőek az egyes tartományok, német tartományok megoszlásai a, parla, a Bundesráti helyek számában. Ö, ugye erre utalt, ha jól értettem. De hát ugye mi nem az a szerv vagyunk, amelyik a német, Németországot veszi nagyító alá, ahol ugye egy ember, egy szavazat. Ezt az elvet követjük. Én így értettem önt, hogy, hogy akkor legyen egy tagállam, egy szavazat. Így akkor tiszta lapokkal játszanak. Azt gondolom fontos, hogy most ez így nem egészen pontos a tanácsot és a parlamentet összehasonlítani, de azt gondolom, hogy itt egy kicsit ki kellene egyenlíteni az erőviszonyokat. Nem úgy érvelnék, ahogy ezt ön megtette, hogy a tanácsban olyan ö, megoldást választanak, amely az államok országa, az államok nagyságát is figyelembe veszi, de azt gondolom, hogy egy kétkamarás rendszer, egy tisztább kétkamarás rendszer felé elmozdulnánk, én azt gondolom, hogy ahol az államok vannak jelen, ott az államok szavazatai egyformán számítsanak, és aztán akkor itt lenne a, a, az állampolgári kamara, ha úgy tetszik, ahol egy ember, ahol viszont a népességszám számítana. Tehát azt gondolom, hogy itt kívül, kívülre léptünk a jelenleg érvényben lévő szerződések keretein, itt nem ezeket kell újra tárgyalnunk, ezeknek a tartalmák. Hogyha beszélünk erről a 751-es létrámról, amit ugye le, fektet a szerződés, vagy a degresszív arányos, arányosság, amelyet többféleképpen el lehet érni, hogyha az ember valamiféle képletet próbál ehhez rendelni. Ugye már két modellt vitattunk itt meg a szakbizottságban, a választói jog reformjával kapcsolatban, illetve a választói kerületekkel kapcsolatban szeretném világossá tenni, hogy amikor a degresszív arányosságot meg akarjuk valósítani, úgyhogy ne legyenek túlságosan nagy el- eltérések, amik eltorzítják a képviseleti arányosságok, azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb elfogadásra tanulná olyan javaslat, amely a degresszív arányosságot minden érintett államra és így lakosságra is alkalmazza, akkor ez szerintem egy parabolikus képlettel, vagyis olyanban, olyannal, amelyben a legnagyobb államnak vagyis kellene hozzárendelni és akkor itt szépen ez, ezt lehetne leolvasztani. azt gondolom, hogy nem tartok megoldást, nem tartok jó megoldásnak egy lineárisan működő képletet, ahol húzunk egy vonalat, és így nem mindenkit egyformán érint, hogy csak egyet érintene. Például azzal, a, amit itt a Cambridge-i kompromisszummal lehetne elérni, amit nem igazán tudtam követni vagy hogy több országnál, kevesebb országnál vonunk el több helyet, de ez mindig úgy van, hogy az az, az aggodalmam, hogy, hogy itt az alkotmánybíróság előtt ez nem állna meg. Tehát olyan megoldásra kell tölekeznünk, amelyet az emberek is el tudnak fogadni, el tud fogadni a parlament és a tanács is, és a, a, a bíróságon is megállja a helyét, mert tiszta és egyértelmű illetve jogilag megfelelő. Egész Európában van az ember körülnéz, én tudni akartam, hogy jogilag, matematikailag ezt hogy lehet megcsinálni, több jogi matematikai lehetőség van erre a felosztásra. Én ezt nagyon szívesen megosztom önnel, hogy mire jutottam, és ezek alapján, vagy más javaslatok alapján jussunk egy, juthatunk egy közös javaslathoz, ami nem csak, hogy pragmatikus, én ezt mostanit is pragmatikusnak tudom, de olyanra gondolok, ami nem rövid időre szól, aztán egy idő után megint újra kell tárgyalni ezt az egészet, hanem kiállja az idő próbáját. Köszönöm. Bene, grazie. Allora la parola. Köszönöm. Leinen Elnök úr, kap szót. Köszönöm, elnök úr. A saját intézmény megreformálása mindig a legnehezebb dolog. Mindig könnyebb, hogyha másoktól követelünk reformokat, ezért ez a téma tulajdonképpen egy teszt azt illetően, hogy az Európai Parlament felnőtte időközben, és képes-e arra, hogy saját intézményét illetően fontos reformot hajtson végre. Európai Parlamentként mostanáig a kormányok játékszere voltunk, ez érvényes a képviselőhelyek vonatkozásában, úgy szintén a székhely vonatkozásában, erről nem a parlament dönt, hanem a kormányok. A Lisszaboni szerződés óta a képviselői helyek tekintetében első ízben van saját kezdeményezésre való jog, hogy mi magunk határozzuk meg összetételünket, és azt hiszem, hogy nem szabad elvesztegetnünk ezt az alkalmat. Ez mindenképpen fontos, hogy sikerüljön, nem mutathatunk gyengességet, erősnek kell lennünk. Hogyha megnézzük a parlament történetét, akkor Láthatjuk, hogy a kormányoknak soha nem volt annyira fontos, hogy hány képviselő ül itt, ül itt az országukból a parlamentben. A parlament ugyanis egy konzultatív testületként kezdte meg működését, azonban egyre inkább jogalkotási testületén nőttük ki magunkat, és a Parlament valamennyi jogalkotási és költségvetési hatáskörével kialakult, éppen ezért nagyon fontos, hogy hogyan uh, biztosítjuk a reprezentativitást. És aztán itt van a Horvátország kérdés, szint kell vallanunk, ezelől nem térhetünk ki, megoldást kell találnunk e tekintetben. A degresszív arányosság megtalálható a Lisszaboni szerződésben, ez egy jogi elv, amely érvényes, tehát ez nem egyfajta célmeghatározás, hanem egy jogi elv, emlékszem a konventbeli tanácskozásokra, ahol is ez az egyensúly a minisztertanácsban, illetve a tanácsbeli szavazásoknál, illetve a parlament összetétele hosszas viták tárgyát képezte. Ez nem az égből potyan dolog volt, nagyon hosszú vita húzódik meg emögött, és aztán született egy ö, sui generis jellegű kompromisszum az EU ö, vonatkozásában, kettős többség a tanácsban, és degresszív arányosság a parlamentben. Ez volt a kompromisszum. Ö, Rangel úr, a világon nagyon sok föderális rendszer van két kamarával, és ön mindenhol más és más talál majd Németországban a sui generis. Én például egy ö, zárlandi képviselő vagyok, egy millió képviselőnk van, három szavazatunk a Bundesrádban. Bundes, Nordrhein-Westfalen 19 millióval, és ott hat képviselői szavazattal rendelkezik. Tehát ez egy konszenzuson alapuló megállapodás, itt Rangel úr közbevetését mikrofon nélkül nem halljuk, a háború után jött ez létre, Németországban 48-ban született meg az új alkotmány, akkor mindenki egyetértett, ez egy nagy konszenzus tárgyát képezte az EU 27-ekben, sőt aztán majd egykoron talán az EU 30-akban nem ez a helyzet, a szerződés a szerződés, kettős többség és degresszív arányosság, szerepelnek ebben, és Roberto Gualtieri elmondta, hogy itt mi most nem egy szerződésen változtatunk, hanem csupán egy jegyzőkönyvön, nem egy szerződésen. Egy jegyzőkönyvvel kapcsolatosan eszközünk változtatásokat. Nos, látom, hogy a degresszív arányosság a feltétel, és jó lenne egy olyan formulát találni, amely jobban számításba veszi a horvát bővítést, aztán a következő csatlakozások, nem tudom, talán Izland lesz az, aztán Montenegró csatlakozik az EU-hoz. Tehát több kis ország fog majd csatlakozni. A konventban ez a parlament azt javasolta, hogy a minimum szem négy legyen. Luxemburgnak hat képviselője volt, és Jean-Claude Juncker jelentős miniszterelnök. Ő a, reg- a kormánykonferencián azt mondta, hogy hat legyen az a szám, nem négy. Az alapító országok hat ország esetében ez nem volt olyan nagy jelentőségű, mert a még kisebb, mint Luxemburg, Izland még kisebb, mint Luxemburg, tehát itt most már 4-5-6 Luxemburg méretű állam lesz, és azért az mégiscsak ö, ö, aggodalmat keltő lesz, hogyha egy képviselő egy ö, nagyobb országban 600 ezer embert képvisel, más viszont 180 ezeret, tehát teljes aránytalanság alakul ki. Éppen ezért jó lenne, hogyha a horvát csatlakozás kapcsán ezt figyelembe vennénk. Ugyanakkor széles többségre van szükség, mert hogyha kicsi lesz a többség, akkor a tanácson belül is meg kell gondolnunk, hogy nagyon közel kerülünk már a következő európai parlamenti választásokhoz, indulatoktól fűtött ez a vita, itt viszont gyakorlatilasságra van szükség, hiszen egy olyan, idő, olyan rendszert kell kialakítani, amely hosszabb időn keresztül érvényesek. Elnök, köszönöm ezt a nagyon komoly hozzászólást, Le Grip képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok minden elhangzott már, és a jelen fázisban a két társ előadónak szeretnék köszönetet mondani, a pragmatikus realista, illetve konstruktív hozzáállásért, illetve munkáért. A lényegi vita, amelyel most foglalkozunk, illetve amely a délelőtti eszmecsere során is kialakult a demokratikus legitimáció, illetve az egyensúly és a különböző háttértényezők. Mindezek alapvetőek. Úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban folytatva a munkát, szembe kell néznünk azzal, hogy kialakult egy nagyon konkrét, világos helyzet, és korlátozott a mozgásterünk, illetve a jövőbeni kollégáknak a befogadása Horvátország részéről egyszerűen szükségessé teszi, hogy megoldást találjunk, mégpedig pragmatikus módon. És ebben a szakaszban egy kis kreativitás sem árt. Ne fogjuk vissza magunkat. Tehát egy kicsit talán frusztráló lehet ennek a munkamenete, de lehetővé teszi, hogy a parlament egy világosabb álláspontot tudjon kialakítani, illetve hogy egy módszert dolgozzon ki. És egy jövőbeni konvenciót elő tudunk ezzel készíteni, ami kreatív, leleményes, proaktív megoldással elébe megy ennek a jövőbeni megoldásnak. Tehát legyünk pragmatikusak, és a feladatra koncentráljunk, amely előttünk áll. Tehát a degresszív arányosságnak az elve, a Lamassur Severin képlet úgy gondolom, hogy érvényes és követendő, és egyes tagállamokban vitára lesz majd szükség. Engednek -e egy képviselői helyet Ezt meg kell fontolniuk, maradjunk ezen keretek között, illetve a szerződést is tartsuk be. És képviselőként ezt hangsúlyoznunk is kell, hogy mindenkor a szerződésnek megfelelően kell eljárnunk. És ebből kell kialakítani az elképzelést. Jövő évben az Európai Polgárok éve lesz, tehát nagyon alkalmas ez a helyzet arra, hogy a, az üzenetünket átadjuk az európai közvéleménynek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Le Grip asszony, Janaka asszony következik. Akarod? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A kérdés nem egyszerűen csak technikai szakmai, hanem méreható politikai kérdés. Az Európai Parlament képviselő helyeinek az elosztása, illetve a koreperben meghozandó döntés azt igényli, hogy egyes tagállamok áldozatokat kell, hogy hozzanak, illetve hogy egyensúlyt tudjunk teremteni. És erre egy konkrét politikai megoldást kell találnunk. Nem a teljes arányosság, de a matematikai képlet sem képes kezelni ezt a helyzetet teljes értékűen. Úgyhogy a parlament összetételének a bármi nemű átalakítása csak úgy képzelhető el, hogy az egyben a koreper jóváhagyását is megkapja. Tehát erre tekintettel kell lenni. A parlamenti képviselői helyeknek a módosítása kapcsán nem szabad elfelejtenünk, hogy a legutóbbi bővítési körben hogy jártunk. Vissza kellett vonni bizonyos képviselői helyeket, egyes tagállamok képviselői helyeket veszítettek. Szimpatikus egyébként a javasolt megközelítés, de reagálni kell majd tagállami szinten a kialakult helyzetre. Rá fognak kérdezni, hogy miért pont tőlük vesznek el egy-egy helyet. És ez majd a tanács szintjén fog eldönte, eldőlni, de az Európai Parlamentnek a véleménye, az álláspontja, még ha egyik napról a másikra nem is változtat a helyzeten, mégiscsak megfontolást érdemel majd. Tehát az új parlamentnek az összetételében fontos lesz. A parlament szerepe is változik ugyanis mindennek a megalapozottság, a demokratikus munkának a elvégezhetőségetét. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ähm, köszönöm szépen. Ott folytatnám, ahol Hefner kolléga befejezte. Rangel úr, valamennyi érv, amit elhangzott, tagállami szempontból helyes. A legtöbb érv európai szempontból nem helyes. hogyha egyszerűen fogalmazunk a német felelés alapján, az első kamara rendszerét is vehetnénk, de a második ö, ö, kamarában nem egy ember egy szavazat elvérvényesül, és az első kamarában az abszolút arányosság elve érvényesül. Tehát a legkisebb országoknál nem lenne képviselő, és a közép ö, nagyoknál sokkal többet kellene levonni, mint hármat. Nem tudom, hogy ezt elfogadnák-e. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Régen a, ö, megakadunk a régi parlamenti, költség, ö, parlamenti döntéseknél. A 2004-es bővítés előtt ö, azt mondtuk, hogy ö, 700 képviselőt akarunk, nem 751-et. Tehát ez volt az akkori munka nagyság. volt úrnak köszönetet mondanák, aki elmondta, hogy degresszív proporcionalitás egy vezérelv. Mindegy, hogy milyen szabály van, hogyha ezt vakon alkalmazzuk, és nem önkényesen Zsannakó asszony, hogyha vakon alkalmazzuk, akkor minden szabálynak az a hátránya, hogy az utolsó hely, ez sajnos egyenlőtlenséget kelt. Öt nagy országnak közül egynek van még egy képviselői helye, akkor ott más a lakossági helyzet, a lakosság szám, mint a másik négynél. A döntő pont az, hogy szabályt kell kialakítanunk, senki nem tudja megmondani, hogy mi történik, hogyha X tagállam a következő választásoknál 20%-kal több lakossággal rendelkezik. Senki nem tudja elmondani, hogy mi történik, hogyha a következő utáni választásoknál egy Y tagállam 30%-kal kevesebb lakossággal rendelkezik. Senki nem tudja elmondani, hogy mi történik, hogy egy tagállamnak mennyi lakosa lesz, hogyha ott hirtelen 40%-kal növekszik a lakosság száma, vagy hogy a választók szem hogyan alakul, ezt nem lehet elmondani. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy szakszerű dolgokhoz orientálódjanak a szabályok. És azt hiszem, Lagrip asszony, hogy most itt az az előny, hogy ezt rövid időn belül megejthetjük, az az, hogy pontos megoldást tudunk kialakítani, ugyanakkor az a hátrány, hogy most itt megint egy frusztráció alakul ki a következő választások előtt, mert itt nyomás nélkül ebben a parlamentben semmi nem történik, 0,0% éppen ezért a következő alkalommal ugyanígy röviden a ö, választások előtt ugyanazzal a problémával szembesülnénk, rengeteg frusztrációról beszélnénk, és nem tudom még mi mindenről. Most azt hiszem, hogy egy olyan pontra értünk, ahol kimondhatjuk, hogy ö, szabályt kell kialakítani, amely jóval túlmegy a választások problémán, ahogy Jólájnen elmondta, és gyakorlati alkalmazásra van szükség, és nem lépésről, lépésre kell szabályokat létrehozni. Azt hiszem, hogy a politikában mindig az a veszély, hogy valaki fél attól, hogy valamit aláír, akkor nyomásra kerül, és a többi. 13 ö, helyjel kevesebbre van szükségünk, ezt világossá kell tenni, most kell erről határozatot hozni, hogy aztán 5-7-12 év múlva egy egészen ö, lassú alkalmazkodást tudunk kialakítani, akkor senki nem szenved kárt, hogyha elvégzi ezt a munkát. Én is szemoltam Hefner kolléga is, Duff úr is. Az egyetlen dolog az, hogy hogyan lehet ezt a tanta tanulóknak, a nebulóknak kifejteni, hogy hogyan is működjön ez a szabály, mert megint csak demokratikus deficit alakul ki, hogyha ezt nem tudom az összes nebulónak megfelelően kifejteni. Az lenne a javaslat, hogy legyen tehát mindenképpen egy szabály, aztán legyen egy átmeneti szabály, alkalmazása minden egyes esetben olyan országok számára, amelyek lakossága kevesebb a lakosságok, mint az EU lakosság 10%, azok nem veszítetnek többet, mint két hely. Azok pedig akik 15 milliónál kevesebben vannak, azok választásról választásra nem veszíthetnek kevesebbet, mint egy hely. És akkor már viszonylag közel vagyunk Gualtier és Czarkovszki urak javaslataihoz, és így egyfajta homeopatikus adagokban adagoljuk ezt a gyógyszert, úgymond, és most még senki nem tudja, hogy hogyan fog kinézni a jövőben az EU mennyi lakosa lesz a saját tagállamának akár. Elnök, köszönöm valóban nagyon kevés az idő, és még itt van Tájn asszony hozzászólása, valamint Rangel úr is szót kért, kérem nagyon röviden. Először Tájn asszony, tessék. Köszönöm. Először összefoglalnám, hogy legalább abban egyetértünk, hogy itt nem 750 egyen kell, hogy legyünk, és aztán nézzük a matematikai képletet. Én foglalkoztam ezekkel, és megállapítottam, hogy a matematikai képleteket igencsak a tagállami érdekek diktálták, úgyhogy csak arra utalnék, hogyha a matematikai képleteket helyesen alkalmazzuk, ez az, amit Villant kolléga is mondott, akkor végeredményben ez ahhoz vezethet, hogy nem 751-en leszünk, hanem csak 750-en, 749-en akár, vagy 748-an, hogyha helyesen alkalmazzuk ezt a szabályt. A németek nevében annyit mondhatok, hogy nem gondoljuk úgy, hogy, min, hogy uh, itt ez egy matematikai képlet, ami nekünk van, hanem a Német Alkotmánybíróság uh, óta nem uh, érti valójában egyetlen német polgár sem az nálunk alkalmazott szabályokat, és itt a munkaterheléssel is összefügg ez az egész kérdés körülről itt még ma nem esett szó, hogy hogyan osztjuk el a munkánkat. A legutóbbi ciklusban uh, hét FTP képviselő volt, én nem voltam köztük, hét képviselővel alig lehet elvégezni a munkát, ezt tudjuk. Időnként fontos dolgok egyszerűen elvesznek a szemünk elől, tehát itt minimum hat képviselőre van szükség, hogy egyáltalán valaki részt tudjon venni a munkában ez alatti számnak nincs értelme, ez nem képviselet az adott ország polgárai számára, hiszen így nem lehet határozatokat hozni, és egyáltalán nem tudunk mindenről értesülni, hogy mi is történik a házban, tehát a minimális képviselőszám az hat kell, hogy maradjon. Noha ez éppen a nagyállamok kárára megy. A brit kolléga éppen elment, de elmondom, hogy én vagyok az első berlini német liberális képviselő, és 5,5 millió polgárt képviselek liberálisként, én vagyok az egyetlen liberális, és ez túlságosan sok, azt el kell, hogy mondjam hogyha a fővárossal foglalkozom, ahol az összes szervezet van, az összes rendezvény zajlik, hát ez teljesen más, mint Zárlandban, aminek egyébként szintén ismerem a munkaterhelését, tehát nagy itt a különbség. Erről el kell gondolkodni, hogy itt szigorúbb jelenléti listákat kellene talán bevezetni. Az irodámban ö, nagyon sok munka van, a jogi ö, szakbizottság részéről is, és ö, karácsonyi üdvözlő lapokat kell ö, például ö, írnom, és ö, ennek során elapítottam meg, hogy 15 képviselőről a jogi szakbizottságban azt sem tudom még mostanáig, hogy kik ezek, mostanáig soha nem vettek részt az üléseken, egyetlen egyszer sem voltak jelen. Ö, az elnök kéri, hogy zárja a szavait a képviselőasszony. Nos, Ranzsalulnak elmondanám, hogyha mindenki valóban dolgozna a parlamentben, tehát arra lenne kötelezve, Marie Le Pen vagy akár más francia képviselőket soha nem láttam, és akkor talán nem is, nincs is szükség 751 képviselőre. Elnök, Nekem is nagyon sok mondani valóm lenne, de még egyszer kérem a tolmácsok türelmét, hogy Ranzsar úr és Kváltieri úr is szólhassanak. Ügyrendi észrevételem van, hiszen hogyha szigorú arányosságot emlegetünk a nemzet választórendszerre kapcsolatban, ez nem igaz, hiszen ebben a választási rendszerben megválaszthatnak olyan embert, akinek nem lenne helye, ha csak az arányosság szabályát alkalmaznánk. Tudjuk azt, hogy a német alkotmány alkalmazza, tartalmazza ezt a megoldást, hogy legyenek ö, képviselők, ö, amelyek a kevésbé lakott területeket képviselik. Tehát ez nem igazi arányosság. De ez így van. Igen, tudom, hogy ez képlet, de ez nem valódi arányosság. Tudom, tudom. Van egy képletük, de ez nem arányos. De nem arányos. Biztosítatom önöket, és meg tudom mutatni. De a fő vezérlőelv az arányosság, és aztán van a közvetlenül megválasztott tagok, képviselők, és van egy és aztán akkor kompenzálnunk kell, a két képviselő úr egyszerre eh, beszél. Egy utolsó megjegyzés, elnök úr. Láttam, hogy sokan, akik megértették, hogy uh, uh, Galtieri kolléga mit ért az alatt, hogy elv, hogy elv. Az elv az egy jogi kritérium, de nem szabály és önök, a németek, akik tanultak jogot, pontosan tudják, hogy a jogi, a német jogi berendezkezés ismeri az elveket és a normákat. Amiről itt beszélünk, ez politikai ö, iránymutatás az angol száz értelemben, hanem elv, ami nem azonos a normákkal, ahol nincsenek standardok, ahol nincsen kivétel. Tehát én azt gondolom, hogy ez szerintem ut- ezt még egyszer meg kéne fontolni. Mielőtt megadnám a szót Szarkovszki úrnak, azt hiszem Gualtieri úr szólni kíván majd. Nos, egészen röviden előre bocsájtanám, hiszen már egyesek távoznak, hogy a következő alkalom január 21 lesz, amikor erről a témáról vitázunk. Azt hiszem, hogy akkor már egy valódi jelentéstervezet születik. Tarkovsky úr. Csak azt szeretném mondani, hogy kellene vagy egy akadémiai szemináriumot tartani, vagy néhány képviselőtársunknak menjen, kellene egy hosszú kávészünetet tartani. Tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés. Úgy vélem, hogyha áll, teljesen át akarnánk, felül akarnánk vizsgálni a rendszert, akkor a konvenció alatt kellene ezt megtenni, ahol a tagoknak a véleményét figyelembe tudjuk venni, és ez egy nagyon jó bemelegítés volt. Ezután egy jó, pragmatikus, gyakorlatias megoldást tudunk találni. Jövőre leülünk, és ö, tudunk egy olyan megoldásra jutni, ö, ahol ö, Eh, amit a tanács elé tudunk tenni, és jó néhány, ki addig pedig bontogassuk a csomagokat, remélem, hogy jó sok lesz ebből. Köszönöm, Gatier úr, csak három dolgot szeretnék elmondani, a pontosság kedvéért az első. Az egyensúly az intézmények képviseletét, illetően ezek történelmi fejlemények, ezeket tiszteletben kell tartani, az uniónak megvan a maga története, nem lehet eh, tehát itt eh, kapkodni. Minden egyes országban vannak történelmi elemek, amelyek ö, részei a jellegi szerkezeteknek. Tehát Rangellel egyetértek, a degresszív arányosság érvényesül, ezt tiszteletben kell tartani. Természetesen ez egy elv, ahogyan elmondtam, még akkor azért is, Andrew, mert a két elv közül az egyik, az, hogy minden nagyobb államnak több ö, helye kell, hogy legyen, hogyha ezt ö, szó szerint értelmeznénk, akkor azt jelenteni, hogy nem lenne két állam ugyanannyi képviselői helyjel. Már az a tény is mutatja, hogy itt egy elvről beszélünk, nem pedig egy kötelező jogszabályról, ahogyan Rangel helyesen említette. De ez egy elv, amely érvényes, és én ezt be akarom tartani. A második dolog világos, hogy ez nem tisztán arányossági rendszer a tanácsban, tehát ezt nem lehet egy szenátus rendszerhez hasonlítani. Ott van ugye az egyhangúság, aztán a népesség szemenek figyelembevétele graduális módon, tehát ez itt teljesen világos, hogy itt is kell, hogy legyen egy arányossági elv, amely a degresszív arányosság elvében jelenik meg. A harmadik pont pedig nem igaz, hogy lehetnek klaszterféle megosztottságok, tehát hogy a nagyok tömörüljenek össze. A Lamaszúr jelentés esetében ez német helyek csökkentéséhez vezetne. Itt a harmadik pontnál itt ezt a sávos megoldást teljes mértékben használni kell. Nem mondhatjuk, hogy német helyek szemet 96 alá kell csökkenteni, mert ez már a gyakorlati megoldás kárára szolgálna. Itt Vilandal egyetértek, hogy itt mindenképpen kell egy irányt megszabni. Nagy részben egyetértek a parabolikus modellel, de nem ez az alkalom arra, hogy a parabolikus képletet bevezessük. Tehát a jelentésünket a gyakorlati megoldásra mm, korlátoznám egy modellel, ne legyen képviselőhely számnövelés, sehol ne legyen egynél nagyobb ö, számvesztés, a degresszív arányosság elvét tartsuk be, Természetesen ez nem lehet százszerzalékosan kötelező jogi norma, azon okokból kifolyólag, amiket már bemutattam elnök. Most már csak köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Ezért a nagyon heves vitáját köszönöm a tolmácsoknak, és mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánok, és ö, ö, mindenki gondolkodjon el majd az ünnepek alatt egyedül ezeken a kérdéseken.